let's start our Kedves kollégák, kezdjük el az ülést. Először fogadjuk el a napirend tervezetet, akkor a napirendet elfogadottnak veszem, és már is rátérhetünk a második pontunkra, amely egy nyilvános meghallgatás. Daniel Nui, aki az Európai Központi Bank felügyeleti testületének az elnöke. Először is sok szeretettel köszöntöm Daniel, Daniel Nuit, és gratulálok neki ehhez a fontos munkához, az átfogó értékeléshez, illetve azokhoz az új feladatokhoz, amelyeket kaptak, tehát hogy az európai bankok felügyeleti szerve lesznek. És még azt is elmondom, hogy az átfogó értékelést fogjuk megvitatni ezen a meghallgatáson, de természetesen öntől még azt is szeretnénk hallani, hogy mik lesznek a jövőbeni tervek az SSM létrehozásával kapcsolatban. Az utolsó negyedéves jelentést közzé is tettük az SSM, az SSM rendelet végrehajtásával kapcsolatban, és ezt is megkapták az ECON szakbizottság képviselői és holnap, is, hát ugye már novemberben az LKB a felügyeleti feladatait el fogja látni, legalábbis megkezdi ezeknek az ellátását. Történelmi fordulóponthoz érkeztünk, érkeztünk tehát. Az ECON szakbizottság ehhez nagyban hozzájárult, tehát hogy legyen egy egyszeri bankfelügyeleti szerv az Európai Unióban. Kezdjük tehát azzal, hogy megadom a szót Daniel Nuinnak, a bevezetőjéhez, és utána pedig a szokásos kérdések és válaszok következnek 5 perces szakaszokban. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon örülök, hogy itt lehetek önök előtt. Konkrétan, gyakorlatilag azon a napon, amikor az LKB felügyeleti feladatát elkezdi betölteni. Az Európai Tanács éppen egy évvel ezelőtt kérte fel az LKB-t, hogy intenzívebbé tegye az előkészítő munkát az egységes felügyeleti mechanizmus érdekében. Ez most hozta meg a gyümölcsét ez a munka, úgyhogy nagyon is helyén való, hogy most tájékoztassam önöket, az európai emberek képviselőjét, akik az SSM-et elszámoltathatóvá teszik arról az előrehaladásról, amit eddig megtettünk. Az elmúlt évben nagyon sok kihívással nézett szembe az LKB, például azért, mert a felügyeleti feladatra próbáltunk felkészülni. Egy nagyon alapos felülvizsgálatot végeztünk el az egész bankrendszerben, és ezzel szeretnék most köszönetet mondani ezen alkalommal azoknak az ezreknek, akik felügyelőként, auditorként ebben a munkában részt vettek. Az ő munkájuknak köszönhetően elmélyíthetjük a felügyeleti munkát, és ráadásul nagyon sok információt, részletes információt közé tudtunk tenni a nagy közönség számára is. Köszönjük az európai bankrendszerben újra megbízó beruházóknak is a munkáját. Szükséges volt az SSM részére ez az előkészítő munka, ezt tanúsítják azok a negyedéves jelentések is, amelyeket múlt november óta benyújtottunk önöknek. Az negyedik és utolsó, ilyen negyedéves jelentés ma került nyilvánosságra. Ezek a négy éve, negyedévi jelentések bemutatják azt, hogy a szükséges operatív képességeket sikerült felállítani, és így az LKB be tudja tölteni felügyeleti feladatát. Tehát megerősítem mai itt önök előtt, hogy készek vagyunk arra, hogy az euróövezet bankjai számára az egységes felügyeleti munkát megkezdjük. Önök, a társjogalkotók kulcsfontosságú szerepet játszottak ebben a folyamatban. Ambiciózus bankuniót szeretnénk létrehozni, amely a bankrendszert biztonságosabbá teszi, amely biztosítja azt, hogy ismét hatékonyan tudja ez a bankrendszer finanszírozni a gazdaságot, és ezáltal betölti azt a szerepet, amely révén a rendkívül magas munkanélküliséget sikerülhet majd csökkenteni. Az átfogó felmérésről szeretnék pár szót szólni, amit múlt héten fejeztünk be, aztán a, az előkészítő munka legújabb fejleményeiről szeretnék beszélni. Az október 26-án került nyilvánosságra ez az átfogó felülvizsgálat, és azt találtuk, hogy óriási mérföldkő az egységes felügyeleti rendszer létrehozás az euróvezetben. Az EKB függetlenül és nagyon szigorúan és következetesen fogja végezni ezt a munkát a nagyon magas normáknak megfelelően, amelyek az egész ssm ben jelen meg fognak valósulni. Az illetékes hatóságokkal együtt fogunk működni, a nemzeti hatóságokkal, ez is kulcsfontosságú eleme annak, hogy hatékony felügyeletet tudjunk végezni. Végül ez az átfogó felülvizsgálat abban is segített, hogy elmélyítsük az együttműködést a felügyeletért felelős egységek között, a szervezeten belül. Most néhány eredményről hadd számoljak be a legfőbb üzenetem az az, hogy elértük a céljainkat. A második, a tőke hiányokat megfelelően kell kezelni. Ennek a hatája minden példa nélküli, összesen 130 bank vett részt ebben a gyakorlatban, amelyeknek a tőkéje több mint 22 trillió euró, ami az euróövezet banki tőkéjének több mint a 80%-át teszi ki. Több mint 6000 szakértő vett részt a munkában a nemzeti illetékes hatóságoktól és harmadik felek részéről. Az átláthatóságot, illetve a bankok tőkéjének a valós minőségét tekintve nagyon sokkal többet tudunk most, mint korábban. Több mint 800 konkrét portfóliót vizsgáltunk végig, és több mint 112 ezer kölcsönt felvevőt részletesen elemeztünk. Összehasonlíthatóvá tettük a bankok elemzését a határokon átnyúlóan is, és harmonizáltuk a nem megfelelően visszakérhető kitettségeknek a definícióját, ezt egységesítettük. A minőségi felülvizsgálat hatásaként azt a, azokat az eredményeket is sikerült elérni, hogy a nem kiskereskedelmi, illetve nem lakossági területen ö, milyen problémák vannak, illetve ezeket hogyan lehet ezeknek a kockázatát csökkenteni. Az úgynevezett AQR, illetve a stresszteszt eredményeként 263 milliárd eurós tőke elfogyást tudunk előre vetíteni az elkövetkezendő három évre vonatkozólag. 12 bank már sikeresen pótolta a hiányzó tőkét 2014 folyamán, összesen 24,6 milliárd euró hiányzott egyébként 25 részvevő bank kasszájából, a felmaradó bankok, amelyek még nem teljesítették ezt a feladatot, a tőke terveiket november 10-ig kell, hogy benyújtsák. Ezzel fogják felvázolni azt, hogy hogyan próbálják a tőkehelyzetüket az elkövetkezendő 6-9 hónapban javítani. Ezt magáncélokból fogják valószínűleg fedezni, azon esetekben, ahol ez nem lehetséges megoldás, akkor fel merül annak a kérdése, hogy állami költségvetésből finanszírozzák-e ezeket a feltőkésítéseket, de hát akkor a kisebb hitelezők, illetve a részvényesek is felelősséget kell, hogy vállaljanak. Valamint a pénzügyi piacok részletesebb felmérésére is szükség lesz ahhoz, hogy ezt engedélyezni tudjuk. Ez az felülvizsgálat nagyon hiteles nek tűnt, és nagyon széles körben hitelesként ismerték el. Még a befejezése előtt már azt láttuk, hogy a bankok tőkehelyzete javult, illetve az, hogy feltőkésítették magukat már az előtt, hogy ez a, a vizsgálat megindult volna, ez is arra vezetett, hogy több mint 200 milliárd euró került a bankok kasszájába a kiegészítő intézkedések hatására. Az LKB most kész arra, hogy betöltse felügyeleti feladatát. Nagyon intenzív előkészítő munkát folytattunk, az operatív infrastruktúrát létrehoztuk, nagyon fontos jogi aktusokat fogadtak el a jogalkotók, amelyek az SSM-nek a működését az elkövetkezendő hónapokban irányítani fogják. Ez is az utóbbi hónapoknak a munkája. Töltén, elfogadtak egy határozatot az LKB monetáris politikai és felügyeleti funkciója elválasztásáról, illetve a felügyeleti díjakról szóló rendeletet is elfogadták. 2015-ben azt várjuk, hogy a riportolásról is lesz egy rendelet, amiről már megindult október 23-án a konzultáció. Reméljük, hogy mind a felügyeletünk alá tartozó egységek, mind a széles körű közvélemény el fogja fogadni és támogatni fogja a munkánkat. Szeretnénk a különböző ország, a tagállami megközelítéseket harmonizálni, hogy nagyon következetesek legyünk a munkánkban. Az egy nemzeteken átnyúló erőfeszítés, éppen ezért közös felügyelő testületeink vannak, amelyben részt vesznek az LKV alkalmazottai is, illetve a nemzeti e, felügyelő hatóságok képviselői is. Az előkészítő munka nagyságát illusztrálandó 900 főt mozgósítottunk, mind a felügyeleti szervezeten belül, mind a tagállamokban. Tehát ennyi ember vett részt már a, most is az előkészítő felügyeleti munkában. 21 ezer jelentkezés érkezett 3 ezer munkahelyre, illetve 21 ezer jelentkezés érkezett a felügyelői álláshelyekre, és a támogató álláshelyekre 3 ezer jelentkezőt fogadtunk. Eddig 90 embert vettünk fel. A toborzást november vége előtt fogjuk véglegesíteni, és lassan elmozdulunk egy teljes alkalmazotti létszám felé. 2013-ban, amikor a struktúrát, a felügyeti struktúrát megkezdtük létrehozni, nagyon fontos volt az, hogy elérjük a céljainkat. Ezért szeretnék, hál, szeretném kifejezni a hálámat a felügyeleti testület nevében is, azon több száz ember felé, akik az, az EKB alkalmazottai, egyéb szakértők, vezetők, a nemzeti illetékes hatóságoknak a képviselői, akik mind kitartóan dolgoztak az elmúlt hónapokban annak érdekében, hogy az esésemet holnap be lehessen indítani legyen egy elszámoltatható, de mégis független testület, amely ezt a munkát el tudja végezni, amely elszámoltatható és nagyon megbízható. A parlamenttel és az Európai Tanácssal intézményközi megállapodásra is sor került, tehát ez az egyik legmesszebbre mutató döntés, amelynek az eredményeképp egy ilyen átfogó felügyeleti hatóság létrejött. Engedjék meg, hogy két fő üzenetet ismét megfogalmazzak. Az egyik az, hogy a bankuniót nagyon gyorsan hoztuk létre, gyakorlatilag alig két év alatt. Két évvel ezelőtt írta alá az Európai Tanács azt a szándékot, hogy az Európai Bankuniót létrehozzuk, és két évvel ezután az LKB már teljesen felkészült arra, hogy a felügyeleti feladatát el is lássa. Óriási előrehaladást értünk tehát el. Ennek bizonyára segítenie kell az európai pénzügyi piacok integrálásában is. És a következő üzenetem, nem lazsálhatunk, hiszen először azon bankoknak a feltőkésítését be kell fejezni, ahol hiányosságokat találtunk az átfogó felmérés során, és másodszorban elkötelezettnek kell mutatkoznunk annak érdekében, hogy az egységes szanálási alap is felálljon és működőképes legyen, valamint az összes pénzügyi intézmény számára az Európai Unióban egységes feltételeket kell teremteni, harmonizálni kell a rendeleteket, és következetesen kell eljárnunk. Különösen gondolok itt az Európai Egységes Szabálykönyvre, amelynek mindenkinek meg kell felelnie. Az Európai Bankhatóságon is múlik ez önökön is, a jogalkotókon, mindenkinek a konstruktív szerepét továbbra is be kell töltenie, annak érdekében, hogy az Európai Uniónak ez az óriási vállalkozása sikerre járjon. Köszönöm szépen a figyelmüket. Mi? Köszönjük szépen. Most pedig megadom a frakció képviselőinek a szót. Először is a néppárt nevében Pedro Gambacánpának. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy itt van a körünkben. Az egyik kérdés, amely a polgárokat a leginkább foglalkoztatja, a hitelek kérdése, főleg a déli tagállamokban, Spanyolországban például a kis és középvállalatok számára, illetve a családok számára is eh, fontos szorító kérdés ez. Holnaptól ön a bankok rendszerfelügyeletét is ellátja. Elegendő lesz ez ahhoz, ez a felügyelet, elegendő lendületet ad ahhoz, hogy újabb hitelezést kezdeményezzenek a bankok, hiszen a stressztesztet a spanyol bankok jól megállták. Második kérdésem, hogyha figyelembe vesszük azon kritériumokat, amelyek a Bázel 3 alapján kerültek megfogalmazásra, felmerül a kérdés, felmerül a kérdés, hogy a Bázel 3 kapcsán egészen más eredményre jutott van a stresszteszt, mint így. Hogy látja ön ezt? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Meg vagyok róla győződve, hogy az átláthatóság és az átfogó értékelés segíteni fogja a, azt, hogy a befektetők megfelelő pénzeszközöket mobilizáljanak, hiszen megbízhatóságot közvetítünk, hiszen mindenki számára átláthatóvá tettük, hogy mi is szerepel a bankok főkönyveiben. És így különösen a kis és középvállalkozások is könnyebben pénzhez jutnak majd. Ez a bankok áttekintésének egyik főbb célkitűzése volt. És úgy gondolom, hogy a bankfelügyeletek nagyon jó munkát végeztek e tekintetben. De látni kell, nem mi vagyunk az egyedüli szereplői ennek a, a gazdaság finanszírozásának komplex játszmájában. A lehető legjobban meg kell erősíteni a finanszírozás lehetőségét, biztosítandó, hogy valóban a gazdaság az oly szükséges pénzhez hozzájusson. Ami pedig az eredményekben való különbözőséget, tehát az átfogó értékelés különbségeit illeti, azt mondanám, hogy itt nem országokról volt szó, hanem bankokról, bankokat vizsgáltunk meg. Ezeket a bankokat rámutattunk, hogy mely bankok nak kell hiányosságaikat pótolniuk. Amikor az ország gazdasági helyzete érzékenyebb, kiegyezettebb, akkor természetesen persze a bankok is nehezebb helyzetben vannak, ezt mindig kontextusban kell tehát látni. És a stresszteszt lényege abban állt, hogy megvizsgáljuk, hogy a bankok képesek a gazdasági helyzet rosszabbodásának is ellenállni. Köszönöm, Renato Szúró az SMD frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Olaszország azon országok között van, amelyekben a Monte Paschi dei Siena esetében a stressztesz rámutatott, hogy nem megfelelő finanszírozás, és a már megszerzett tőkeemelés mintegy 40%-a elveszett a hír átadása, publikussá válása után, és az olasz állampolgárok éppen ezért tudni szeretnék, hogy hogyan is készült ez a stereszteszt. Meg kell érteniük, hogy hogyan vezetett ez ilyen eredményre, és milyen szisztémikus eredményeket mutatott fel. Vannak közgazdászok, remélem, hogy erre válaszolni fog, vannak közgazdászok, akik azt kérdezték, hogy miért nem világot rá a stresszteszt más típusú veszélyekre is, nem csak a, gazda, a pénz kihelyezésére, hanem portfóliós veszélyekre is. Például a maturity mismatching kérdésére, vagy pedig eh, a nagyon hosszú és összetett portfóliókból eredő veszélyekre, és elsősorban a derivatív szerződésekre, hiszen vannak olyan bankok, amelyekben a derivatív szerződések eh, nagyon nagy eh, szerepet vállalnak. A Montadei Paszki Bank Ugyanakkor a, mondhatjuk úgy, hogy az óvatlan gazdálkodás következtében jutott ebbe a helyzetbe, de semmiképpen sem az ilyen derivatívákkal való kereskedés okán. Ez a bank um, így, jött, így jött létre, és ezt a helyzetet örököltem, és 5 milliárd euró állami támogatást is kapott, miközben a német bankrendszer 220 millió euró, milliárd euró segítséget kapott, tehát ez 40-szer akkora segítség, mint amit az olasz bankok kaptak. Nem csoda, hogy talán az érintett, stresszteszben érintett eh, német bankok stabilitása jobbnak mutatkozott, mint az olaszoké. Köszönöm szépen. Ismételten csak azt mondhatom, hogy itt bankokról és nem országokról van inkább szó, de persze próbálok válaszolni a kérdésére. Említette Montepaschi bankot. A olasz nemzeti bank um, a Banco d'Italia főkormányzójának uh, kijelentésére utalok, aki őt idézek, akik jól ismerik a bankok, azt mondják, hogy a múltban rosszul igazgatták, rosszul menedzsmenték a bankot, ezért jött létre ez a helyzet. Persze a gazdasági helyzet rosszabbodása is hozzájárult a Montedei Paszki helyzetének rosszabbodásához. Csupán annyit mondhatok, hogy tisztességes vizsgálatot végeztünk, átláthatóvá tettük az alkalmazott módszertent, az Asset Quality Review módszertanát, a stressztesz módszertanát publikussá tettük. Igaz, hogy azok az országok, amelyeket jobban sújtott a gazdasági válság, itt a veszteségek is nagyobbak, bizony. Hát így van ez az ilyen um, vizsgálatok során. Ami pedig a kockázatokat illeti, a hitelkockázatokat vizsgáltuk, és a trading, a kereskedési kockázatokat is és a level 3 eszeteket, vagy betéteket, tehát a kevésbé átlátható, a leghomályosabb kereskedési formákat, ahol nem egyértelmű piaci érték, hanem egy modell alapján kerül meghatározásra az érték. Tehát ezen level 3 eszközöket is vizsgáltuk. A stressztest nem tud persze minden kockázatot áttekinteni, ezt lehetetlen száz banki csoportot vizsgáltunk meg 12-9 országban, hogyha jól számolom össze, és persze Olaszországra is kiterjedt a vizsgálat. A kockázatok, amelyekre nem terjed ki a stresszteszt, a stresszteszt, majd a felügyeleti beszámoló folyamatban, tehát a kettes pilléres elvárásokat áttekintő ellenőrzési folyamatban kerülnek megfogalmazásra, például a kamatkockázat kérdésével a felügyeleti beszámoló folyamatban foglalkozunk. Nos, a felügyeleti beszámoló folyamata természetesen kitér majd az átfogó értékelés, a comprehensive assessment értékeléseire is, nem csak a hiányosságokra, hanem az teljes átfogó értékelésre és a tanulságokra és ezen felül pedig a nemzeti felügyelők feladata lesz, hogy ezekkel az eredményekkel éljenek, és az átfogó elemzést és értékelést végrehajtsák. Tehát tulajdonképpen a nemzeti felügyelő hatóságokban dolgozó kollégáink végzik majd ezt a munkát. Még egyszer mondom, a kockázatokról nem feledkeztünk meg, de ennek az exercise-nak, a comprehensive assessment, az átfogó értékelés exercise-ának nem lehetett ez a része. Különböző helyzetek vannak az egyes bankok tekintetében, és hogyha egy bank tervét mondjuk a bizottság elfogadja, akkor használhatják a statikus mérleg helyett a dinamikus mérleget. Ez azt jelenti, hogy ha rossz öm, öm, aktíva van a, a mérlegben, akkor ezeket nem lehet elszámolni másként a passzív mérlege számításban. Ám a dinamikus mérleg számításban lehetőség van arra, hogy ezzel is bánjunk. Mindenkivel egy teljesen világos, átlátható, tehát módszertan alapján bántunk, és így végeztük el az elemzést. Köszönjük szépen, természetesen kíváncsian várjuk a további eredményeket. Az ECR nevében pedig Stanislav Ocok képviselő kap Pani Przewodnicząca, podczas plany kapitału... Elnök úr és alelnök asszony. A tervek azokkal a bankokra vonatkoznak, amelyek hiányokat mutatnak fel, és arról beszélt, hogy további intézkedéseket terveznek a résztvevő bankok tekintetében, azok tekintetében, és ahol nem mutatkoznak hiányok. A számlázás területén bemutatott vagy észrevett hiányosságokra térnek ki, de kérdezem, hogy milyen intézkedéseket fognak foganatosítani a kiegészítő ellenőrzés során. Nem lát-e ezen felül elnökasszony veszélyt abban, hogy a befektetési bank tevékenységet a hagyományos banki tevékenységtől le akarják választani, és nem vezete majd oda, ez oda, hogy a kis és középvállalkozások nem jutnak kellő tőkéhez. Folytatom a kérdések sorát. Nem gondolja-e, hogy a független bankok autonómiáját is túlontúl korlátozzák-e majd ezzel? Regarding the, the, the capital plan. Ami a tőke, a tőkésítési terveket illeti, a hiányosság tekintetében valóban egy sor kvantitatív és kvalitatív információt gyűjtöttünk össze, hogy nem mondjam, akkumuláltunk, és ezeket az információ és az elemzés során felhasználtuk. Ezen felül további specifikus, illetve mindenkire vonatkozó előírásokat is tartalmazott az Asset Quality Review. Vannak, amelyek számviteli természetű előírások, és az auditorokra, a könyvvizsgálókra vonatkoznak. Um, és vannak olyanok, amelyik inkább prudenciális szabályok. Például a non-performing exposure kategóriájának új figyelembevételére teszünk javaslatot. Um, ez az EBA, az Európai Bank hatóság által kibocsátott iránymutatásokat követi, és ennek a lépésnek az volt a lényege, hogy a portfóliókban szereplő különböző tételeket hasonlatosan értékeljük. Vannak persze folyamatokra, vagy pedig különböző bank, üzletpolitikai megfontolások mérlegelésére vonatkozó felügyeleti iránymutatások, amelyek szintén egy közös módszertant szolgálnak. Mindezek az elemek tehát felhasználásra kerülnek. Ami pedig a strukturális reformot és a banki tevékenységek különválasztásának kérdését illeti, az LKB véleményét ismerhetik egy kérdésben. Mi támogatjuk a bizottság tervezetét, kicsit talán nőanszírozva vagy finomítva, például a market making tevékenység tekintetében, amely market making tevékenység a reál gazdaságot hozza helyzetbe és támogatja, ezt a market makinget, ezt támogatni kell, meg kell védeni. Épp úgy, ahogy a, mondjuk a német vagy a francia banki jogszabályok egyébként ezt a megfontolást követik, és így járnak el. Voltak éppen ez a legfontosabb hogy biztosítsuk, hogy a reálgazdaságot szolgáló market makingot megvédjük a jogszabályokkal. És persze, hogy nem jön létre egy közös azonos játéktér, hogyha különböző nemzeti jogszabályok vannak. Köszönöm szépen, az ALDE nevében pedig Toirár képviselő. Köszönöm, elnök úr, Núi asszony. Arról beszélt, hogy nem országokról volt szó a stressztetben, hanem az egyes bankokról. Ugyanakkor a stresszteszt eredménye azt mutatta ki, hogy voltak országok, amelyekben több bank volt, amely nem felállt meg a stressztesznek, vagy amelyeknek feladatokat kellett megoldaniuk, például a saját tőkéket kellett emelniük, vagy konszolidálniuk kellett magukat. Vannak olyan megfigyelők, akik arra utalnak, hogy a bankok konszolidációs folyamata a reálgazdaságnak történő pénzkihelyezést veszélyezteti, főleg a kis és középvállalatok kerülnek így veszélybe, mondják ezen vélekedések. osztja -e ezt az aggályt, és ha igen, van-e elképzelésük arról az LKB-ban, hogy hogyan lehet a, a hitel kihelyezés csökkenésének folyamatát megakadályozni, hiszen meg kell akadályozni, hogy a bankok egészségesebb tétel veszélyeztesse a reálgazdaságot. Második kérdésem a szisztemikus, a rendszerszerű kockázatra vonatkozik. Szerepet, szerepelt a stressztesztben az, hogy az a mikroprudenciális megközelítéssel az egyes pénzintézetek kockázatait végték, de a, a second round, tehát a, a dominó effektus kockázatát hogyan értékeli? Excuse me. The, if we consider the, the country uh, element of the, the outcome of the comprehensive assessment, ha megnézzük, hogy az országok milyen fényben tűnnek fel ennek az elemzésnek a fényében. Hát lehet látni, hogy azért vannak olyan országok, ahol ugye a gazdasági helyzet nem túl jó, vagy nem volt túl jó, ez kiderül. És hát az eredmények bizonyos mértékben függnek attól, hogy milyen pillanatban kapta el ez a vizsgálat az országot, tehát a bankok helyreállása szempontjából ez melyik idő pillanat volt. De azért biztató az, hogy mondjuk a görög bankok esetében a dinamikus mérlegek használata, az segített. Ezek egyébként azoknak a terveknek a végrehajtását jelentik, amit a bizottság jóvá hagyott. Tehát tulajdonképpen itt nincs semmifajta hiány ennek a dinamikus mérlegnek az alkalmazásának köszönhetően. De hát mondhatunk még más példákat is. Cipruson azt hiszem még van arra szükség, hogy további puffereket alkalmazzanak a negatívabb, nehezebb helyzetekre felkészülve. De hát ez itt a kulcs elem, hogyha szeretnénk a helyzetet országonként elemezni. De hát mivel én felügyelőként tekintem ezt az egészet, én még egyszer hangsúlyozom, hogy a bankokat vizsgálnám, nem pedig az egyes országokat. Ami pedig a hitelnyújtást illeti a kis és középvállalatok részére. Szerintem az átfogó értékelés tulajdonképpen az előfeltétele volt annak, hogy a bankok képesek legyenek a feladatukat elvégezni, és tudják finanszírozni a gazdaságot a kis- és középvállalatokkal kezdve. Szerintem ezt egyébként nagy vonalakban már, ez nagy vonalakban már meg is történt. Például voltak olyan rendelkezések, amelyek még az átfogó kiértékelés előtt, például a válság alatt eladott eszközök kitakarítása a bankok mérlegéből nagyon fontos volt, és ez szükséges volt ahhoz, hogy a bankok olyan állapotba kerüljenek, hogyha van rá kereslet, akkor finanszírozni tudják a gazdaság működését. Tehát, hogyha vannak olyan vállalkozók, amelyek akik hajlandóak befektetni, ez gyakorlatilag ez az én véleményem, tehát hogyha hogy mi elvégeztük a feladatunkat, de vannak itt még más szereplők is, akiknek be kell lépni ide a szintérre, hogy ö, új lendületet vehessen a gazdaság. Például ezek a szereplők, akik ö, készen állnak befektetni, tehát ez volt az egyik előfeltétel, de ezt az egyik előfeltételt ezt teljesítettük. Ami a rendszerkockázatokat illeti, ha egy ekkora nagy feladatot hajtunk végre, mint ez az átfogó kiértékelése a bankoknak, és azért fontos itt a szisztemikus dimenziója a dolgoknak, hiszen itt rengeteg bank van, amely nagyméretű, amely rendszerkockázatot jelenthet, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy itt nincs ellentmondás, sőt, inkább éppen az ellenkezője igaz, az, hogy ellen, annak, hogy ellentmondás lenne a pénzügyi stabilitás, a rendszerkockázat lefedése és a makroprudenciális gyakorlat között, ami ugye az átfogó értékelés volt. Tehát ezek az elemek kéz a kézben ugyanabban az irányban vezetnek bennünket. Köszönöm szépen, Maride Matthias következik a GUE frakció nevében. Köszönöm szépen, szeretnék visszatérni még egyszer eh, egy kérdésre, ami már elhangzott. Egy nemzeti kérdés, és elnézést kérek, hogy már megint egy ilyet eh, említek. De hát a portugál bankok is eh, átestek ezeken a teszteken, és meg is feleltek. A bankok felelősei azt mondták, hogy jó, hát nem kell tenniük semmit, és nincsen is semmire szükségük, semmilyen változtatást nem kell itt eszközölni, nincs több szükség új tőkére. Tulajdonképpen a probléma az az, hogy ezeket a stresszteszteket mikor ö, hajtották vége. Tehát itt csak az időzítéssel volt a baj, most már minden rendben van. Erről kérném az ön véleményét, a másik pedig a Banca Portugéze. Tudom, hogy ön is követi ezeket az ügyeket, gondolom, hogy közel áll ehhez. Tehát most nem tudom, hogy itt például a a felügyelet az hogyan jár el. Mit kellene elmondani? Tehát most intézkedéseket hoznak, amikor egy bank nem működik? Ez a bank tulajdonképpen ketté oszlott, és úgymond mondhatjuk így, hogy egy rossz meg egy jó bankra, és mindent, ami nem működött és tönkrement, azt a rossz bankba halmozták fel. Én tudom, hogy nagyon sok szabály van, nagyon sok rendelet, én viszont egész egyszerűen nem értem, nem találok semmi olyat, hogy a szenior hitelezőkkel, ami arra utal, hogy a szenior hitelezőkkel mondjuk így bánjanak. Hát az a megoldásokról is beszélnie kellene a felügyelőknek, és elnézést kérek, hogy ennyire tipikus portugál kérdést tettem fel, de ez az egész Európai Unió számára fontos lehet. Igen. Ezek tényleg nagyon nemzeti jellegű kérdés, kérdések. Mi nem láttuk el ezeknek a bankoknak a felügyeleti szerepét, amikor ezek az incidensek megtörténtek tehát az ön által említett esetben is a portugál törvények alapján hajtották végre a szanálást, és ugye a bankok szanálásának és helyreállít, szanálásáról és helyreállításáról szóló irányelv az négy hónappal később jött, tehát nem nagyon tudok mit mondani arról, hogy mi történt Portugáliában még ezelőtt a helyzet előtt. Akkoriban a portugál jogszabályok szerint jártak el, de hát én csak ennyit tudok itt most mondani. A Banco Spirito Santo tényleg egy, különös, egy különleges eset volt. De hát nem tudok önnek többet mondani. És hát ami a többi portugál bankot illeti a vizsgálatokban, hát ők ugyanazt, ugyan, azon a vizsgálaton estek át, ugyanaz volt a módszertan, hogyha valakinek hiányosságai vannak, tehát a tőkében, akkor azt le kell fedni magántőkével, hogyha ez nem lehetséges, akkor ugye az a probléma, hogy újra visszatérünk az állami finanszírozásba, újra bejön az állami támogatásra vonatkozó szabály, És ugye újra ott tartunk, hogy az irányelvet végrehajtják-e vagy sem. 2016 a határidő. Köszönöm. A zöldek nevében Sven volt következik. Akarod? Ö, Madame Nui. Köszönjük szépen, Lui asszony, hogy eljött hozzánk még egyszer. Az a dolog, hogy az LKB-nek legyenek ilyen felügyeleti funkciói, mindig is nagyon sok kérdést vetett fel. Mi a tanácssal együtt vizsgáltuk ezt a helyzetet, egyrészt azért, mert ugye a szerződések érdekes jogi helyzetet teremtenek akkor most, másfelől pedig amiatt is, mert hiszünk a fiskális és a monetáris politika szétválasztásában. A rendelet egyébként nagyon világosan azt mondja, hogy a lehető legnagyobb mértékben meg kell ezt valósítani, tehát szét kell választani a fiskális és monetáris oldalt. Engem az érdekelne, hogy az LKB kormányzó tanácsa átvette döntéseket, vagy megváltoztatott-e döntéseket, amelyet a felügyeleti oldal hozott meg. Tudna ön konkrét példákat mondani, hogy ilyen esetekben mi történt, hogyan történt, és hogy mi volt az ön tapasztalata? A második kérdésem ugyanebben az irányban, megy. A szerződések megtiltják önöknek azt, hogy bármi fajta biztosítási kérdésekkel foglalkozzanak, de hát nagyon sok olyan nagy bank van, amely konglomerátum, tehát nem tudom, hogy a biztosítási banki hatalmas konglomerátumokat hogyan tudják felügyelni, és hogyan tudják kettéválasztani ezeket a dolgokat. A válasz, ami a a szétválasztást illeti, azt hiszem, hogy ezt most már teljesen megvalósítottuk, ezt az alapelvet, a döntést meghozták, és a kormányzó tanács is ezt megvalósította, tehát együttműködés, nem együttműködés az LKB köz különböző részei között, és így tovább. A feladatok is megvannak, a felügyeleti tanács hatásköreiről és feladatairól volt természetesen eszmecsere, a stressztesztekre vonatkozóan is, hogy ez most előkészítő döntés volt, előkészítő munka, vagy már felügyeleti döntésnek számít. Nagyon sok jogász vizsgálja, vagy vizsgálta a szöveget, és azt hiszem, hogy a jogászok véleménye megosztott volt, azért ezt be kell itt, el kell itt ismerjem. Voltak olyan jogászok, akik azt mondták, hogy ez felügyeleti dolog, és voltak mások, akik azt mondták, hogy ez előkészületi munkának minősül, tehát a normális eljárást kell követni. És végül aztán az a döntés született, hogy az átfogó értékelések előkészületi munkának minősülnek, és ezért a felügyeleti testülettel mindig konzultáltak, de a kormányzó tanács hozta meg a végső döntést a, a normál eljárás, a szokásos eljárás szerint, és tulajdonképpen ami módszertanilag bekövetkezett, az nagyon jól passzolt ebbe a különbségtételbe, de egyébként a feladat, vagy ennek a gyakorlatnak a végén, a, az értékelések végén a másik eljárást kell alkalmazni. Visszakérdez Sven Giegold, de önnek mi a véleménye, hogy a kormányzó tanács beavatkozik, vagy a kormányzó tanács tagjai beavatkoznak? Önnek mi a véleménye? Túlságosan beavatkoznak az ön tevékenységébe a másik oldal részéről? A válasz nincsen egyelőre problémám ezzel, azt kell, hogy mondjam, nincsen semmilyen gondom. Ami pedig a konglomerátumokkal kapcsolatos kérdést illeti, a következőket tudom erre mondani. Együttműködünk a kollégáinkkal az EIOPA-ban, méghozzá nagyon szorosan. És olyan helyzetben vagyunk, mint egy nemzeti hatóság. Egyébként én 2010 előtt egy nemzeti hatóságnál dolgoztam, banki felügyelő voltam. Tehát tudom, hogy milyen az, amikor egy banknak szoros, súlyos, komoly biztosítási tevékenysége is van, és mondom, hogy az EIOPA-val nagyon szoros együttműködésben dolgozunk, hogy tudjuk ezt kezelni európai szinten. Főként az EIOPA, amely ezért a területért felelős. Ugye Magyarorsz, Franciaországban, amikor összevontuk a, a biztosítási felügyeletet is egybe, akkor kialakult ez a fajta munkamódszer. Az európai szinten azt szeretnénk, hogy nagyon szoros együttműködés legyen köztünk és az EIOPA között. Egyébként az első ülések között volt egy olyan Frankfurtban, amikor ugye beindítottuk ezt az egész munkát, és a e, biztosítási felülvizsgálatot is, és így tovább, akkor erre külön hangsúlyt e, helyeztünk, és rendszeresen találkozunk egymással. Márko Zanni következik az FTD frakcióból. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék egy pillanatra visszatérni arra a kérdésre, amelyet szorú kollégám említett, arra kérdezett rá, ugye, hogy milyen módszertant alkalmaztak az elemzések során. Azért mondom ezt, mert az én véleményem szerint az LKB elemzései e, megfeledkeztek a súlyosabb, komolyabb normákról, és az európai bankok mérlegéről. Én azt akartam megkérdezni, hogy ön szerint az a módszertan, amelyet alkalmaztak, ugye ez volt a mérce mindenki számára, tehát azt szeretném kérdezni, hogy ez ön szerint helyes módszertan volt-e, vagy nem inkább kockázatos, Ugye van egy kockázat, a hitelezési kockázat a mérlegekben, viszont teljes mértékben elfeledkeztek egy másik bombáról, amin üldögélnek nem csak az európai bankok, hanem az egész világ bankjai, a derivátumok, a származékos értékpapírok. Ez egy olyan ketyegő bomba, amin üldögélnek a bankok, és ezt nagyon nehéz felmérni, nagyon nehéz megérteni, hogy ezek hogy működnek, és így tovább. De szerintem a kockázat valódi elemzése az európai bankok esetében az lett volna, hogyha ezeket az eszközöket is megvizsgálják, tehát a derivatívákat is. Tehát például gondoljon benne, mondok egy példát, és megkérdezem az ön véleményét, vegyünk egy olasz bankot, az Intéze San Paolo-t, és tegyük föl, hogy az eszközei között a mérlegében mondjuk hitelek vannak a vállalkozásoknak, tehát ez veszélyesebb, vagy pedig egy olyan bank, vagy kockázatosabb, egy olyan bank, mint a Deutsche Bank, amelynek több milliárd eurónyi derivatívája van, és mondjuk körülbelül 75 ezer milliárd euró, milliárd euró, Erről nem tudjuk, hogy ugye mennyi a, mekkora a pontos adat, de és nincs annyi hitele a cégeknek. Akkor a két bank közül melyik a kockázatosabb? Aztán az állami beavatkozásokról is beszélt, ugye, amelyeket a, amit az államok a válság ideje alatt hajtottak végre, például Németország annak érdekében, hogy segítse a német bankokat, körülbelül 80 milliárd eurót kellett, hogy kifizessen 2008 és 2012 között, pontosan azért, mert a német bankok ezeken a derivatív eszközökön keresztül hatalmas kitettség, nagy kitettségük volt, és nagyon ki voltak szolgáltatva, de közben kevés, sokkal alacsonyabb összeggel helyre lehetett állítani az olasz bankokat, akiknek nem voltak ilyen derivatívái, és ezzel a példával is csak azt igazolom, hogy nem biztos, hogy a módszertan rendben volt, és hogy a kockázatosságot jól mértéke. De egy utolsó kérdés az LKB hogyan végezte ezt az elemzést? Az LKB mit akart? Tehát a szeretné a munkahelyteremtést támogatni, és így tovább és szeretné a magánbankokat, a kisbankokat is arra ösztönözni, hogy hitelt nyújtsanak a gazdaságnak. Ez ugye az egyik dolog, de közben a stressztesztekkel és az eszközminőség felülvizsgálatával az, szerintem az ellentétes idő, üzenetet adja, pontosan azokat a bankokat bünteti meg, amelyek hiteleznek a gazdaságnak. Hát szerintem ez a két dolog egymással ellentétes, nem túl következetes a cselekvés. Erre kérnék választ. Uh, I think uh, the, the risk-weighted asset úgy vélem, hogy ez a módszer a kockázattal súlyozott értékelés módszere megfelelő. A bankok azonban nagyon fontos, hogy következetesen és prudent, tehát ó, megfelelő óvatossággal értékeljék ezeket ezt most nem fogjuk tudni ezen a rövid időn belül, amely alatt egyébként az átfogó felül, felülvizsgálatot elvégeztük, ezt is megtenni, de szeretnénk ezeket a modelleket, a banki modelleket újraértékelni. Azokat a bankokat tehát, amelyek ezeket a modelleket használják, sorra fogjuk venni, hogy lássuk, hogy következetesen végzik ezt a munkát, 19, lassan már 19 országban egyelőre, még csak 18. Nem gondolom, hogy a származékos termékek szükségszerűen kockázatosabb lennének, kockázatosabbak lennének, mint a hagyományosabb műveletek. Bankok óriási veszteségeket szenvedtek el származtatott termékek miatt, de még nagyobb kockázatokat rejtett a nem megfelelő kockázatelemzés és kockázatkezelés. Ez még nagyobb veszteségekhez vezetett. Minden kockázat, akár hagyományos, akár származékos értékpapírra vonatkozik, megfelelőképpen fel kell, hogy legyen mérve, megfelelőképpen kezelve kell, hogy legyen, és csökkenteni kell a kockázatot, amennyire csak lehetséges Úgyhogy ezeket a kockázatokat is fel kell majd mérnünk az átfogó felülvizsgálat után. A legtöbb ilyen derivatíva az úgynevezett level 3 risk, azaz harmadik szintű kockázati besorolás alá tartozik, mégpedig azért, mert nincs világos, könnyen meghatározható piaci áruk. Az értéküket egyébként a korábban elvégzett gyakorlat során röviden felülvizsgáltuk, és azt hiszem, hogy ezzel az eredménnyel nagy mértékben elégedettek lehetünk. Azonban, hogyha betiltják a tulajdonosi kereskedelmét a legkockázatosabb, legjelentősebb piaci kockázatot jelentő termékeknek, például a strukturális intézkedésekről szóló rendeletben, az nem lesz probléma. Akkor végre fogjuk ezt hajtani. Úgy, ahogy a rendeletben szerepel. Ami minket illet, az az, hogy ne válogassuk ki az árjegyzést, tehát azt szeretnénk, hogyha a bankok ezt meg tudnák oldani maguk. Nekünk azt kell biztosítanunk, hogy erre az úgynevezett market makingre árjegyzés a megfelelő eszközök rendelkezésre állnak. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy eljött. Mm, követtem figyelemmel az ön karrierjét, és már 15 éve a banki területen dolgozik, de a 2008-as válságot még ön sem látta előre. A teszt rámutatott arra, hogy 25 bank 32-ből nem megfelelően van feltőkésítve, ez már is nagyon jelentős eredmény. De még egy ennél elmélyültebb vizsgálatot is érdemes lenne végrehajtani, mint ami a stresszteszt volt. Ez ugyanis egy nem dinamikus vizsgálat volt. Hogyha bevesszük a tagállami öm, folyamatos recessziót, valamint az árfolyam ingadozásokat és egyéb folyamatosan módosuló adatokat is, akkor azt láthatjuk, hogy még nagyobb kockázatokat rejtenek a bankok tőkehiányának a mutatói. Három kérdésem lenne tehát önhöz. Nem gondolja-e az, hogy az önök szisztemikus jövőképe nagyon optimista, és négy további kockázatot nem kéne figyelembe venni. Nem gondolja azt, hogy láncreakció indulhat be, hogyha tévednek. A stressztesztek után nem lehetne-e a bizonyos bank típusokat elítélni az értékpapírosítási gyakorlataik miatt? Illetve nem gondolja-e, hogy a felügyeleti feladatot a legöregebb, legrégebbi banknak kellene betöltenie, nem pedig az LKB-nak, hanem annak az északi banknak kéne ellátnia ezt a feladatot, ezt a, egy olyan piaci banknak, amely már sok-sok évtizede bizonyítja azt, hogy a benne bízó emberek érdekében dolgozik. Természetesen a bankfelügyelet nagyon fontos, ezért is vagyok ennyire aggódó, hogy kitölti be ezt a felügyeleti feladatot. Válasz, ami a jövő a a hátrányos szenáriókat illeti, igen, többféle kockázat van, például ahol a spreadek növekedése a kötvények tekintetében, illetve a kockázatokat más is növeli, a hitelkockázatokat, különösen azokban az országokban, ahol az összes reformot még nem hajtották végre. És bizonyos esetekben nem kezelik a bank hiányosságokat, a bankok hiányainak, a, illetve gyengeségének a problémáját még nem kezelték megfelelően. Tehát ez nem egy olyan szenárió, ami a rendszer szintű kockázatokat veszi sorra, azonban figyelembe veszi azokat a kockázatokat, amelyek a legvalószínűbbnek tűnnek, és amelyek a legjelentősebb mértékben ronthatják az európai bankok teljesítőképességét. Ezek egyébként nem az én szenárióim, hanem ezeket a, az ECRB definiálta, az eurozóna szisztemikus kockázattal foglalkozó testülete határozta meg ezt az európai tagállamok alakították ki a stressztesztekről szóló vitában. Az SSM egyébként nem szavazattal bíró tag, mi csak egy szavazat nélküli megfigyelő tag vagyunk, tehát ebben nem szóltunk bele. Nehezebb be a bankoknak, a befektetési bankoknak mint a piaci bankoknak a helyzete, nem gondolom. Az a bank, amit ön említett, valószínűleg a részvényesei körében megtalálja azokat a forrásokat, amelyek szükségesek a tovább működéshez. Ami a múlt héten történt Olaszországban, hiszen egy bírósági határozat született, ennek a banknak a korábbi ö, részvényeiről, elítélték a derivatívákkal kapcsolatos tevékenységét ennek a banknak, ennek az olasz banknak, és szerintem ez volt egyébként e bank tevékenysége mögött rejlő fő probléma. Tehát itt most visszatérnék arra, hogy a KKV-k érdekében kezd el tevékenykedni ez a bank, akkor a létjogosultsága és a profitabilitás is visszatér. Brian Hayes kap szót a néppárt képviseltében. Köszönöm, elnök úr! Szeretném üdvözölni Noé asszonyt itt a szakbizottságunkban ismét. Először azt szeretném megkérdezni. Azt mondta, hogy azok a bankok, amelyeket tőke hiányosnak találtak, november 9-ig be kell, hogy mutassák a terveiket arra vonatkozólag, hogy hogyan fogják ez a nehézségeiket megoldani. De az egységes felügyeleti mechanizmus milyen kommentárt fog főzni ezekhez a tervekhez? Hiszen nyilván az emberek az átláthatóság elve alapján tudni akarják azt, hogy mi szerepel ezekben a tervekben, illetve azt is szeretnék tudni, hogy hogyan értékeli ezeket a terveket az SSM. Másodszorban eh, két Írországra vonatkozó kérdést szeretnék feltenni. Írországban több stressztesztet végeztek el a bankszektorban, mint bármely más országban, persze ez érthető az elmúlt évek fényében, de a TSP az egyik legjelentősebb bank bizony hiányosnak mutatkozott, nem volt megfelelően feltőkésítve, és ezért az év első hat hónapjában óriási tőkét halmoztak fel, de más bankokra vonatkozólag úgy gondolja, -e, hogy önöknek az a szerepe, hogy együttműködjenek a bankokkal a tekintetben, hogy a mérlegükben a jelzálók hitekkel, kint, kint levő jelzálók hitekkel kapcsolatos problémákat is akarják kezelni, és ezt rövid vagy középtávon szeretnék. Milyen vitákat folytattak az önök testülete és az LKB e területen, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan oldják meg ezeket a problémákat. És végül nemrég felszólalt az LKB álláspontját támogatandó, hogy minimum 20% depozitra van szükség, hogyha valaki egy lakásra vagy új otthonra akar hitelt felvenni bizonyára felismerik azon országoknak a nehézségét, ahol a gazdasági nehézségek követték a banki rendszer problémáit. Tehát bizonyára azt szeretnénk, hogy valahogy az első lakásvásárlók jussanak hitel lehetőséghez, hiszen így gyakorlatilag teljesen kiboszorulnak a piacról. A válasz a feltőkésítési tervek, amelyeket november 10-ig kell a bankoknak benyújtani ezek egy olyan üzenetet hordoznak, hogy mivel tőke hiányjal küzdöttek ezek a bankok, ezért szeretnénk látni azt, hogy hogyan fogják azt a hiányzó tőkét megszerezni. És hogyha ez nem kibocsátással történik meg, akkor valamilyen más, egyszerű megoldást várunk, nem bonyolult megoldást. ami egyébként nem megy a bank nyereségessége ellenébe. Tehát például hogyha nem egy amúgy sem profitávilis bank drágán szerez magának pénzt, hogy ezzel ö, töltse fel a tőke hiányát, és azáltal elveszíti a nyereségességét, az nem jó megoldás. Tehát nem ilyen megoldásokat várunk, megvárjuk természetesen, hogy milyen terveket nyújtanak be, de az az elv, hogy olyan válaszokat várunk, amelyek biztonságosabbá, megbízhatóbbá és még nyereségesebbé teszik a bankokat, nem kevésbé nyereségesé. A konkrét bankot illetően, amit ön említett, valóban kevés a tőkéje, ahogy ezt nyilvánosságra is hoztuk, de meggyőződésem, hogy meg fogják találni a megoldást. A jelenlegi vezetőség is keményen dolgozik a megfelelő megoldás megtalálásán. Ami pedig a jelzálog hitelek kérdését illeti, valóban feltették azt a kérdést nekem, hogy támogatom-e az ír központi bank intézkedéseit. Ezek egy bizonyos szintű érték felmutatását kérik akkor, hogyha ingatlanra akar valaki az alakítást felvenni. És ezzel kapcsolatban azt mondtam, hogy igen, támogatom ezt, sőt, olyan országban nőttem fel, ahol ez normálisnak számított a jelzáloghitelek esetében. És úgy gondolom, hogy talán kevésbé fájdalmas és kevésbé nehéz egy lehetséges kölcsön felvevője számára, hogyha nem azonnal vesz meg egy ingatlant, egy házat, egy lakást, anélkül, hogy amúgy meg lenne a háttere, és azt a kötelezettséget, amit felvállal ezzel a vásárlással, az tényleg jó szívvel tudja vállalni. Tehát kell, hogy le tudjanak tenni valamennyi pénzt. Azt láttuk az USA-ban is, hogy ha így depozit nélkül vettek fel hitelt, akkor ettől az emberek elszegényedtek. És a bankrendszer megbízhatóságát pont ez fogja alátámasztani, hiszen hogyha nem tudnak teljesíteni a háztartások, az a háztartásoknak is rossz, és a bankrendszernek is rossz. Következő kérdés Bejszáker úrtól. Egy nagyon jelentős felülvizsgálatot hajtottak végre. De ennek kapcsán egy kicsit szeretnék mélyebbre menni, a tekintetben, hogy elérte ez a felülvizsgálata azt a célt, amit akartunk. A válság utáni deleveraging-gel kapcsolatos kérdésem. Hasonlítsuk össze az usa az EU-val. Az egyik meglepő különbség, hogyha mondjuk körülbelül 120%-a volt a feltőkésítettség az Atlanti-óceán mindkét oldalán a válság előtt, ez az USA-ban a GDP 30-40%-ára ment le Európában pedig nagyjából 5%-ra, hogyha jól emlékszem a számra. És ez a szám, ez a háttérszám, amit én megdöbbentőleg látok őszintén, ezt az a banki feltősítés, amit most látni fogunk, nem fogja nagy mértékben megváltoztatni. Úgyhogy azon gondolkozom, hogy de hát akkor ezek a stressztesztek miért? Hogyan zárulhattak le sikeresen egy ilyen ö, háttérben, ahol a deleveraging nem történt meg? Három kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Egy deflációs menetrendet ö, előre lát ön? Az IMF nagyjából 30%-ra teszi annak a lehetőségét, hogy defláció fog bekövetkezni az euróvezetben. Lehet, hogy egy következő felülvizsgálat során majd a mérlegeknek a az életképességét is meg kell, hogy vizsgálják. Szeretném megtudni, hogy a felügyelet mit fog, a felülvizsgálat és a felügyelet hogyan fogja nyomon követni ezt. A másik kérdésem. A belső kockázati modelleken túlságosan bíznak, túlságosan hagyatkoznak erre a bankok. És szerintem ez önmagában kockázatot jelent, hiszen, hogyha ezekre a modellekre támaszkodnak, akkor nagyon mellé lehet fogni. A 130 bankból 17 a jelentésük szerint a Bázel 3-as feltökésítési 3%-os aránynak nem felelt meg, és még az én saját országomból is az egyik jelentős, nagyobb bank nem felelt meg ennek a kritériumnak. Mit fognak tenni a modellezési kockázat kapcsán? És hogyan fogják a feltökésítési ráta mennyiségi adatait használni erre. És még egy dolog, amire Tyler kollégám már utalt. Van egy kulcsfontosságú ügy. Mégpedig az, hogy a nagyon gyors eladásokat, amik az elmúlt válságban óriási szerepet játszottak, hogyan fogják kezelni. Szerintem egy jövőbeli hiteles stressz, ez persze ez csak egy első kísérlet volt, öm, hogyan tudnának úgy kialakítani egy stressztesztet, hogy ez a menekülésszerű eladás nevezessen óriási árcsökkenéshez, ami szintén meggyengítheti a bankokat. Mi az ön véleménye erről? Az a szenárió, amelyet felvázolt, illetve az ellentétes szenárió az lett volna, hogy a legfenyegetőbb veszélyeket térképezzük fel a bank ágazat stabilitására nézve, akkor, amikor ezeket kiválasztottuk, 2013 végén, 2014 elején. Jelenleg tehát a deflációs szenárió, illetve akkor a deflációs szenáriót nem tekintettük hiteles veszélynek. Ugyanakkor ez a másik szenárió megjeleníti e, e, az inflációs ráta csökkenéséből eredő veszélyeket, hiszen vannak, ahol deflációba zuhant az infláció. Tehát ez az ellentétes szenárió nem az advers szenárió, nem terjed teljesen ki ugyanerre, de ugyanakkor tartalmaz olyan anyagot, amelyek, olyan szempontokat, amelyek az inflációs ráta csökkenésével számolnának. Nem egy deflációs ráta szenárió ez bár, de a deflációs szenárió bizonyos tulajdonságaival mégiscsak számoltunk. Aztán a riskréti deszetekről. 2015 elején át fogjuk tekinteni minden bank tevékenységét az eurózónában, annak érdekében, hogy megfelelő kockázathoz kapcsolt, vagy kockázat súlyozású eszközt mutassanak fel a főkönyveikben. És ezt konzisztensen az egész eurozónában végre kell hajtatni. De most jelenleg még az Asset Quality Review, az eszköz minőség áttekintés folyamatában vagyunk, és ezen áttekintés során a borrower fájlok, tehát a kihelyezési dokumentációk áttekintésével tudtuk megítélni a kihelyezések minőségét. Igyekeztünk a legjobb munkát elvégezni, azt hiszem, hogy jobb eredményeket is értünk el, átfogóbb vizsgálatokat készítettünk, mint amire számítani lehetett. Aztán a felszél szenárióról meglehet, hogy lejárt ennek az ideje az európai bankok számára. A válság után tanúi voltunk a fájszélnek, nem egy bank esetében, de a hirtelen eladásoknak, a kapkodó eladásnak, a fire szélnek, de úgy gondolom, hogy ez most már nem aktuális. Köszönöm szépen, mondja az elnök. 5 percünk elrendelkezésére. rendelkezésére a kérdés feleleknek, tehát kérem, hogy mindenki rövidre fogja magát, még a szükség eladások kapcsán is. Most pedig állállam a szurkapszot. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálok asszonyom az elvégzett munkájához. A kérdésem nem is az eredményre vonatkozik, hanem a felügyelet architektúrájára, illetve Gigold kolléga kérdésére. Az, hogy legyen egy egységes banki felügyelet, ezt megértette az Európai Parlament már a miniszterek tanácsa előtt is. És ebben a szellemben járt el az Európai Bankhatóság, illetve ezért hoztuk létre. Mindazonáltal a tanács csökkentette a bankhatóság, az Európai Bankhatóság emberi és pénzügyi erőforrásait is. Így a banki felügyelet feladatát az LKB-ra bízta, nem erre a hatóságra. Tehát így egy bonyolultabb architektúra jött létre. Ott van egyrészt a kockázati felügyelő testület, az rendszer szintű kockázati testület, ami katasztrófákra próbál reagálni, aztán ott van a bankhatóság, az SSM, aminek ön a vezető és ott vannak a nemzeti hatóságok. Ez a szervezeti felépítés nem túl bonyolult-e, és nem nincsenek -e benne átfedések mondjuk a nemzeti és az európai hatóságok között, és nem túl drága-e a megfelelően képzett és megfelelően fizetett alkalmazottaknak a toborzása. És bár az SSM az autonóm, de nincs -e középtávon egy konfliktus kockázat az Európai Központi Bank és önök között. Köszönöm. Köszönöm tisztelt képviselőre a kérdést. Szinte lehetek. A rendszer szintű kockázati testület, amely ezeket az adverse szenáriókat is kialakította, igazából ezt leszámítva nincsenek átfedések a mi munkáink között, talán egy kicsit passzívabbak, mint mi vagyunk, de hát ez a tanács egyébként ahogy ön is látja, sokakban okozott olyan aggodalmat, hogy átfedések lesznek a különböző hatóságok között. Az SSM nagyon hasznos lehet, hiszen arra koncentrál, hogy a rendeleteket, a technikai normákat és az egységes szabálykönyvet betartassuk. Illetve teljes mértékben alkalmazzuk ezt az egységes szakálykönyvet azokban az eljárásokban is, amelyeket az SSM kezdeményez valamint az EBA-val nagyon elmélyült együttműködést folytatunk. Az SSM alkalmazottait tekintve a legfontosabb bankok, a Deutsche Bank, a Santander, BNP szakértőiből is gyűjtöttük kilencen vannak, de a többi felügyelő a nemzeti hatóságokból érkezett, az illető bankok, illető tagállamok bankjaiból, illetve nemzeti hatóságaiból érkeztek a többi felügyelők. Az együttműködés velük is nagyon jól működik, hiszen mindannyiunknak érdeke, hogy jól működjön az együttműködés, hiszen így tudjuk kiaknázni azt, hogy ott legyenek egyrésztről a nemzeti szakértőink az ő saját szakértelmükkel, és más oldalról ott legyenek a felügyeleti feladatot ellátó tanácsban a döntéshozók a különböző bankok részéről, akik egy kicsit más távolságból, más szögből látják a dolgokat. Aztán vannak európai és független, illetve tagállami emberek is. Ezeknek a felügyelőknek a a fizetése nem a bankoktól érkezik, hiszen ők tisztviselők. Ez egyébként különösebb nehézséget nem okozott, hiszen mindez az egységes felügyeleti mechanizmus keretein belül valósult meg. Mindennyiunknak megvan az az érzése, hogy valami történelmi jelentőségű dologhoz járulunk hozzá, ezért nem is volt olyan ember, aki akár egy magasabb fizetésre utasított volna vissza annak érdekében, hogy ebben az európai testületben részt vehessen. Tehát jó, lehet, hogy a karrierjüket nem rúgták fel, de nagyon sokan áldozatokat hoztak annak érdekében, hogy velünk dolgozhassak. Köszönöm szépen, Honas Fendrendes Álvarez az SND részéről kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok! Üdvözöljük itt a szakbizottságban. Két kérdésem van. Az első kérdésem a múlt heti stressztesztre vonatkozik, illetve a múlt heti eredményekre. Ismerjük azt a szenáriót, hogy mégsem jön létre a defláció, kevésbé veszélyes, kevésbé valószínű. Kérdezem ezért, hogy a stressztesztet a jövőben rendszeresen végrehajtják, és ezért reálisabb eredményeket fogja adni. Másodszorban. Azt is láttuk, hogy a bejelentett mechanizmus egy igazi európai piac irányába mutat harmonizált szabályokkal, melyek segíthetnének az igazi európai bankok létrejöttében. Azonban ez feltételezném, hogy a leányvállalati rendszert átláthatóvá tegyük, és sikerüljön ugyanakkor a krízist is megoldani, és a krízisből kilábalni. Fontos tehát, hogy egy központi európai bankrendszer jöjjön létre, de meg lehet -e ezt tenni anélkül, hogy ez kihasson a költségvetésekre, és anélkül, hogy egy egységes befektetés biztosítási rendszert akarnak bevezetni. Ha ezt nem tesszük meg, megítélésem szerint az euró bevezetésének hibáit vétjük és követjük el. Valóban, nem volt deflációs stresszteszt, illetve de a deflációs stresszteszt egyes elemeit inkorporáltuk, bevettük a stressztesztbe. Meg szeretném említeni, hogy különböző stresszeknek vetettük alá hipotézisünkben az európai bankokat, amelyek aztán nem valósultak meg. Ez egy hipotetikus vizsgálat volt ilyen szempontból. Tehát mindenképpen átfogó, holisztikus megközelítést kell alkalmazni és stresszteszt alkalmazásánál. Ami pedig a stresszteszt illeti, ez egy felügyeleti eszköz, a felügyelők gyakran használják ezt. Így tehát mi is évente egyszer biztos végrehajtjuk majd a stressztesztet, azonban ez nem fogja azt jelenteni, hogy ilyen nagy műveletet hajtanak végre az asset quality review-val, eh, vagy az eredmények széliskörű publikációjával. Jelő, jelenleg éppen levonjuk magunk is a stressztesz tanulságait a saját szervezetünkre nézvést, eh, és csak utána tudjuk meggondolni, hogy milyen fajta stresszteszteket hajtunk végre rendszeres alapon. Ami pedig a bank szanálási um, irányelvet, illetve az egységes um, bankszanálási mechanizmus kérdését illeti. Én úgy gondolom, hogy nem olyan nagy a probléma, mint mutatja a kérdés. Úgy gondolom, hogy a bankok a hiányosságaikat a szabad piacról, ha nem is teljes egészében, de javarészt szabadpiaci tőkével be tudják tömni, máskülönben pedig a tanácsnak és az ECOFIN-nek kötelezettsége fellépni, de hát ennek ára van. Nagyon magas ára van. Hogyha az állami támogatások szab, szabályait figyelembe vesszük, akkor a jövő év elején hatásba, hatályba lépő bankszanálási irányelv államok általi bankszanálási intézkedését figyelembe kell venniük, a állami támogatási szabályokat is figyelembe kell itt venni. Tehát nagyon komplex ügyről van szó, és ha nem egy elővigyázatossági vagy előzetes rekapitalizációról van szó, akkor a nemzeti hatóságokhoz, illetve az európai hatóságokhoz kell fordulni. Ennek a következményei nagyon kemények, de még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy nem lesz közpénzre a szükség, hanem a piacról tudják majd feltőkisíteni magukat ezek a bankok. Köszönöm. Gorgios Tricos a néppárt nevében kapszott parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr, elnök asszony. Kérdésem, az árnyékbankolásra vonatkozik. Sok elemző arra a következtetésre jut, hogy minél inkább szabályozzuk, vagy túlszabályozzuk a bank ágazatot, annál jobban kifejlődik és elterjed az árnyékbankok rendszere a Financial Vehicle corporation a Money Market fundok mind a virágoznak a hagyományos bankágozat kárára. Ezen elemzők, és ezzel kapcsolatban kérem az ön szakértői véleményét, az elemzők arra következtetésre jutnak, hogy minél inkább akarjuk a rendszerszerű kockázatokat korlátozni döntéseinkkel, új rendszerszerű, szisztematikus, szisztemikus kockázatot hozunk létre. Hogy látja ezt? Indeed, more... Valóban. Minél szigorúbb a, szigorúbb a bankágazat számára a szabályozás, annál vonzóbb lesz a shadow banking, az árnyékbank kitevékenység. Ez világos, ez az összefüggés. Ezért támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyeket a Európai Bizottság terjesztett elő, és melyeknek célja hogy az árnyék banki ágazat kockázatait is nyomon kövessük, monitorozzuk. Például az FSB, tehát a Nemzetközi Pénzügyi Stabilitási Tanács felállítása az segíthet ebben, és ők követhetik nyomon majd az árnyékbanki tevékenységet. A Bázeli Bizottság is magyarázattal állt elő, mégpedig, hogy létezhet egy indirekt banki felügye, bankfelügyelete az árnyék bankoknak, mondjuk a bankfelügyelet által. A hedgefondok például a pénzhez a bankokon keresztül jutnak, illetve a banki szolgáltatásokat is használják. Tehát, hogyha nyomon követjük, hogy mit tesznek a, a bankok, betekintést nyerünk a hedgefondok tevékenységébe, és így korlátozhatjuk majd a kockázatot. Az LTCM problémában és 2007-8-ban is ezt láttuk. A közvetlen felügyelet kemény volt, és ezért a hedgefondok tulajdonképpen nem jelentettek problémát a pénzügyi ágazat számára. Köszönöm, Mapides képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Louis asszony, örömmel látom itt körünkben ismét. Három nagyon rövid kérdésem van. Először is. Kérem, hogy magyarázzam, meg, ismételje meg, és, ti, és beszélj még a bank, a ciprusi bankrendszerről. Másodszorban. Fernández kollégám észrevételét folytatom. Egy interjújában melyet tegnap publikáltak, azt kérdezték öntől, hogy a bankok mérlegében vannak-e még elrejtett hullák, úgymond a bankok, bankok mérlegkönyvének padlásán rejlenek-e még elrejtett hullák? Ön azt mondta, hogy nem. Ugyanakkor vannak olyan bankok, amelyeknél 40%-at mutatott a stressztesz meg nem felelése. Hát akkor mi baj van a bankokkal? És az utolsó kérdésem pedig, hogyha én itt Brüsszelben ugyanarra a dologra hitelt veszek fel, akkor 2% kamatot fizetek. Hogyha Ciprusban veszem fel ugyanezt az összeget, legalább háromszor ennyit fizetek. Mi nem működik? Ez országspecifikus? Bank elem specifikus? Vagy a szabályozói um, testületek közötti különbségből ered? Erre kérem a válaszat. Uh, Cyprus, in fact, uh, indeed... The... Nos, Ciprus esetében a stresszteszt a 2013 végi kezdetből indult, már pedig ez egy kemény helyzet volt. Már akkor kemény nyomás, stressz alatt volt a ciprusi bankrendszer. Általában, amikor a stressztesztet elvégezzük, akkor nem, általában a, a szereplők mindig azt mondják, hát ez egy nagyon rossz év volt, ez, egy, ez a legrosszabb üzleti éven volt, de hát Ciprus esetében valóban láttuk a stresszt, láttuk a kitettséget, voltak hiányosságok, amelyeket azóta az ciprusi bankrendszer főleg eszközoldalon sikerült megoldani a ciprusi bankrendszernek, és ezzel megerősítik a bizalmat. A bankrendszerbe vett bizalmat, és látni kell, hogy az egységes módszertan alkalmazása minden bankokra nagy bizalmat keltett a rendszerben. Ami pedig a padláson rejlő csontvázakra vagy hullákra vonatkozó kérdést illeti, nos, a Asset Quality Review után azt mondhatjuk, hogy nincsenek ilyen elfedett veszélyek. Persze nem tudtunk minden eszközt megvizsgálni, de a hitelkockázat vagy a piaci kockázat tekintetében, a nem annyira transzparens átlátható piaci kockázatok tekintetében, amelyeket modellekkel értékelünk, azt mondhatjuk, hogy a stresszteszt nagyon szigorú munkát végzett, és én nyugodtan állok a világ elé azzal az eredménnyel, amelyetre jutottunk. Persze vannak olyan kockázatok, amelyeket nem lehet megbecsülni, például a jogi kockázat, vagy a felelősségvállalási kockázat bizonyos bankok esetében. Ezek felbecsülhetetlenek. Nem teszteltük ezeket a kockázatokat, és nem is tudjuk ezeket tesztelni. Ami pedig a non-performing exposure-eket illeti, valóban vannak országok és bankok, amelyek, amely országokban nehéz gazdasági helyzetben vannak. Itt a non-performing exposure szintje meglehetősen magas. Annak érdekében, hogy ezt lefedjék, magas szintű öm, előirányzatokat kellett átcsoportosítani, Ilyen módon ez nem egy padláson lévő elrejtett hulla, vagy csontváz, hiszen tisztában vagyunk ezzel a kockázattal, ez lefedésre került, átvilágítottuk, és ilyen módon a bank átcsoportosításokat hajtott végre, és hosszú távon teljesen világos, hogy a banknak a profitabilitását meg kell teremteni, vissza kell állítani, ez a kihívás az elkövetkező hónapokban és években ez a kihívás, melynek meg kell felelnie ezen pénzintézeteknek. Ami pedig a különböző országokban mutatkozó különböző hitelkamat szintet illeti, nos hát ez a jelenlegi válság következtében jött létre. És annak a monetáris politikának következtében melyet az LKB folytat, illetve az átfogó értékelési művelet tekintetében sok granuláris, vagy részletező, vagy elmélyült információt biztosítunk a piaci szereplőknek, ezzel biztosítva, hogy a különböző kamatszintek eh, közötti külön, a kamatszintek közötti különbség csökkenthető legyen. De mindez függ persze azoktól a reformoktól is, amelyeket az egyes érintett országok végrehajtanak, a programoktól, a tervektől, amelyeket felállítanak és lefolytatnak. És persze függ a felügyelők elkötelezett tevékenységétől, de itt nem rajtunk a felelősség. Köszönöm szépen, most pedig Éva Parnova kapszott. Női asszony, az én országomban, Bulgáriában a bankrendszer jól működött a pénzügyi válság ellen. Azt gondoltuk, hogy reziliens, ellenálló ez a bankrendszer. Ugyanakkor a Korpa Bank a negyedik legnagyobb hitelező öm, krízise a 90-es évek vége óta a legnagyobb pénzügyi válságot váltotta ki. Röviden bemutatom ezt a helyzetet azért, hogy teljesen világos kérdést tudjuk feltenni. Tehát a Bolgár Nemzeti Bank kormányzó tanácsa inszolvencia tekintetében felügyelete alá helyezte a bankot, és a garantált betétekhez hozzáférés biztosított. Ezen felül az Európai Bizottság Bulgária ellen múlt ősszel egy jogszerződészegési eljárást indított múlt szeptemberben. Nem olyan régen, tíz nappal ezelőtt a Bolgár Nemzeti Bank pedig a nemzeti közi audit eredményeit mutatta be, az elmúlt három hónapban végezték ezt, és Ebből az derült ki, hogy két, kicsivel több mint két milliárd euróra van szükség a banknak, de úgy, hogy a kollaterálokkal a kihelyezett pénzeszközöknek csak 13%-a van lefedve. Nos, ebből következően a, létrejött a politikai szándék, hogy az SSM eh, segítségét kérjek. Az EKB kormányzó tanácsában felvették a kapcsolatot a szükséges eljárás jogi lépések kapcsán, de azóta a hatóságoktól nem hallunk semmit, és nem tudjuk, milyen előrelépést értek. A negyedik SSM negyedéves jelentés pedig jelzi, hogy vannak, akik most már az SSM-ben részt akarnak venni, és velük már tanácskoznak szoros együttműködésben, hogy kiterjesszék-e rájuk a védőhálót, vagy nem. Kérdezem tehát, hogy az LKB nyomon követi a bolgár pénzintézet helyzetét, történtek a bilaterális találkozók, azóta, hiszen a close cooperation, a szoros együttműködés létrejöttéhez jogalkotói változásokra is van szükség. Megtörtént tehát a kapcsolatfelvétel. Végezetül pedig kérdezem, hogy milyen kockázatokat lát abban, hogyha ez a bank az SSM-ben, SSM-ben részt venne, hiszen a bankunió nem minden eleme működik már, köszönöm. We are uh, indeed aware of uh, about ott tartunk, hogy a bolgár bankrendszerrel kapcsolatos információkat gyűjtjük, tájékoztatást eh, kapunk. A lehetséges csatlakozásról, az opt-inről azt mondom, hogy vannak lépések, amelyeket meg lehet tenni, hogy az egységes felügyeleti mechanizmushoz csatlakozzanak. Azok az országok, amelyek az eurozónának nem tagjai, de kívánják. Az első lépése ennek, hogy egy kérelmet nyújt be az érintett tagállam arra vonatkozóan, hogy az egységes felügyeleti mechanizmusban részt kíván venni, 5 hónappal azelőtt, hogy csatlakozni kíván. Tudomásom szerint Bulgáriától ilyen kér- kérelmet még nem kaptunk. Tehát nyilván még a kérelem hivatalos benyújtása előtt együtt kell, hogy működjünk és természetesen ezelőtt is rendelkezésre állunk, a bolgár kollégák bármilyen kéréssel hozzánk fordulhatnak támogatásunkról, biztosítjuk őket. Még egyszer mondom, hogy én nem tudok ilyen hivatalos kérelemről, amelyet benyújtottak hozzánk, de persze ez nem jelenti azt, hogy valamelyik kollégámat esetleg nem keresték meg. Bolgár kollégánkkal egyébként az EBA üléseken is rendszeresen találkozunk, és más nemzetközi fórumokon is, de hogyha van egy ilyenfajta kérelem vagy kívánság, akkor ebben a szakaszban még biztos, hogy nagyon informális. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés következik. Dodds asszonytól. Review. Köszönöm szépen, én a kihívásokra kívánnék rákérdezni, hogy a stressztesztek és az eszköz minőség áttekintés. Szerintem ezzel kapcsolatban két probléma merül itt fel, és nagyon röviden felvetném őket. Először, és ezt persze mások is említették, hogy a hitelleg csak egy részét vizsgálja az eszköz minőségvizsgálat, és aztán persze ennek az eredményeképpen lehet, hogy voltak problémás hitelek, amelyekre nem derült fény a vizsgálatok során. A második dolog, ha minden rendben lenne, akkor úgy kellene működnie ennek, hogy az eszközvizsgálat megy először, és utána pedig a stressztesztek. A gyakorlatban sajnos nem az ideális megoldás következett be, hanem párhuzamosan, megy ez a ke- párhuzamosan ment ez a kettő, tehát a stressztesztekben nem tudták felhasználni azt az információt, ami az eszközminőségvizsgálatból kiderült volna az LKB pedig nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy az eszközminőségvizsgálat eredményeit közzétegye, és így a bankok is és a befektetők sem tudtak cselekedni, a, viszont gyakorlatilag a bankra volt bízva, hogy mit tesz közzé, és mit nem. Tehát ebből a három kérdésből, amelyet én itt felvetettem, mindegyik befolyásolhatta a folyamat hatékonyságát. Tehát azt kérdezem, hogy önnek valóban az a meggyőződése, hogy az önök által alkalmazott módszertan az tényleg megbízható, hiteles eredményekhez vezetett? Én azt értem, hogy nem lehet az összes, a kockázatokat az utolsó szálig felmérni, de azt kérdezem, hogy ön szerint valóban annyira átfogóak voltak ezek a vizsgálatok, amennyire önök ezt ma állítják? Igen, hangzik a válasz. Minden bank esetében a mérleg adott százalékát vizsgáltuk, ez 60 százalékhoz közeli számot jelent, ami elég jelentős a, már az eszköz minőségvizsgálatban. És ahogy ön is elmondta, persze az lett volna a legjobb sorrend, hogy először az eszközök minőségének a vizsgálatát elvégezzük, és utána jönnek a stressztesztek, hiszen azoknak lett volna ez a kiinduló pontja, és akkor minden elmet be lehetett volna építeni. Tehát az az igazság, hogy nagyon sok idő és energia kellett, nagyon intelligens emberek dolgoztak ezen, igen nehéz volt ez, a pénzügyi stabilitással foglalkozó főigazgatóság is ezen dolgozott az LKB-n belül, hogy a megfelelő modellt összerakják. Alulról felfelé kezdtük a stressztesztekkel, a bankokról kapott adatokat felhasználva, és utána persze a minőségbiztosítási adatokat is, hozzátettük, illetve levontuk az eszközminőség vizsgálatnak a következtetéseit, következtetéseit, és ezt is beszámoltuk, és megpróbáltuk megpróbáltunk abból is következtetéseket levonni, hogy mit láttunk, mit tapasztaltunk, és bizonyos paramétereket megváltoztatni bizonyos szinteken ennek alapján a szükség szerint hogy esetleg azt is megpróbáljuk beépíteni, hogy mi az, amit mi nem láttunk a stressztesztek esetében mondjuk, hogy mi az, amire nem derült fény. Tehát én szerintem nagyon jó munkát végeztünk, ez egy közös erőfeszítés volt, közös gyakorlat volt, és hogyha azt mondjuk, hogy bizonyos bankoknál az eszközminőség felülvizsgálatnak az eredménye nagyon fontos volt, és sokkal komolyabb szerepet játszott, mint más bankok esetében, akkor persze azért azt is hozzá kell tenni, hogy néhány héten belül azok olyan lehetőségünk is lesz, hogy ilyen bankok esetében helyszíni vizsgálatokat végezzünk, hogy mondjuk akkor megnézzük, a, azt a maradék 40%-ot, amit az első lépésben nem tettünk meg, mert csak a 60%-ig mentünk el. Tehát előbb vagy utóbb meg lesz minden, de hát mondjuk nem kell majd az összes bankhoz elmennünk, hanem csak azokat a bankokat vizsgáljuk majd helyszínileg, amelyekről kiderült már ezekből a vizsgázatokból, hogy még további vizsgálatok szükségesek. Ez azt jelenti, hogy az emberi erőforrásokat is a leghatékonyabban tudjuk felhasználni. Tehát, hogyha őszinten vagyok, tényleg én azt mondom, hogy én biztos vagyok benne, hogy jó munkát végeztünk ezekkel a vizsgálatokkal. Nem volt könnyű munka, mondom. Volt olyan pillanat is, amikor a közös metodológia a vitájában, amikor én nem voltam optimista, és nem gondoltam, hogy megtaláljuk a megfelelő módszertant, amelynek a segítségével ezt el lehet végezni, de a kollégáim kiváló munkát végeztek, és valóban meg tudtuk ezt valósítani. A piaci visszaélésekről szóló irányelv. Nem nagyon tér ez el ez egyébként a szokásos helyszíni vizsgálatoktól, amelyeket a bankok esetében végrehajtanak. Persze különböző részei vannak az átfogó vizsgálatnak. Az első ugye az eszközminőség vizsgálat. Itt a hibákra fény derül, tehát hogyha mondjuk számviteli hibák vannak, akkor ezeket ki kell javítani, méghozzá azonnal, és a piacot arról tájékoztatni is kell. Hiszen az nem lehetséges, hogy valakinek a nem, ne legyen hibátlan a számvitele, tehát uh, ilyen hibák megengedhetetlenek, a piacokat azonnal tájékoztatni kell. Aztán a prudenciális rész az egy másik dolog. A várt veszteségekre félretett fedezet, és így tovább, vagy a már bekövetkezett veszteségekre félretett fedezet, és így tovább. Tehát ezek a prudenciális intézkedések, hogyha hívhatom őket így, az, ebben az esetben több a mozgástér, hogyha itt változások vannak, ezt is be kell jelenteni a piacnak, de azért az érintett intézmény esetében azért több a mozgástér, mint mondjuk a számviteli hibák esetében. És aztán jön a harmadik dolog, a stressztesztek, amik ugye azt nézték, hogy vannak-e pufferek, hogyha a gazdasági helyzet romlik, akkor ez ellen tud-e állni az érintett bank. Nyilván nem a valódi életről van szó, és nem előrejelzés készül, hanem csak egyfajta szenárió, amit vizsgálunk, tesztelünk, hogy képes lenne-e a bank ellenállni. Tehát itt aztán a legnagyobb a mozgástér. És mi, amit tettünk, az a következő volt. Úgy építettük fel ezt a folyamatot, hogy amikor az első eredmény megszületett, tehát ugye blokkokban jöttek ezek az eredmények, és gyakorlatilag ezek ideiglenesnek minősültek egészen addig, amíg a teljes folyamat le nem zárult, és tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a bankok kezében volt ez. Tehát, hogyha a bankok úgy gondolták, hogy a piacot tájékoztatniuk kellene, akkor megtehették, tehát mi nem adtunk utasításokat, ez a bankigazgatók a vezetőség felelőssége, de én egyébként azt mondom, hogy megnyugodhatunk, tehát amit meg kellett tenni a piaci visszaélés irányelvvel kapcsolatban, az megtörtént. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon hasznos és szokásos meghallgatás volt ez. Nagyra becsüljük, asszonyom, az ön munkáját. Megköszönjük, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánunk az új feladatok ellátásához, amelyet most már megkezdenek. Köszönöm az eddigi kiváló munkát, köszönöm szépen az őszintességet és a nyitottságot, amikor elismerte, hogy van még mozgástér, és hogy van még további tennivaló. Mi továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni ezt a folyamatot, és mondom még egyszer, hogy az új feladataihoz, felügyeleti feladatokhoz sok sikert kívánok. A következő meghallgatás 2015 első felében zajlik majd. Köszönöm. Okay, now we can move to the next point. Uh, we have... Rátérhetünk a a napi rendünk következő pontjára, és kedves kollégák, mondja az elnök úr, csendet kérek. Tehát a következő napi rendi pontunk az Európa Európai Parlament eh, tájékozódása az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről. Az elnök az előadó, úgyhogy saját magamnak most megadom a szót, és rövid leszek. Azért, mert a témát már bemutattam, és a javasolt módosító indítványt is bemutattam, amely azt a javaslatot egészítené ki, amelyet az Európai Központi Bank nyújtott be. Tehát a meglévő rendeletet módosítanánk, amely az LKB statisztikai adatgyűjtéséről szól, és tulajdonképpen arról van szó, hogy az LKB új feladatait tudomásul vesszük, és ehhez igazítjuk a rendeletet, az egységes felügyeleti mechanizmus, illetve a felügyeleti feladatok miatt van erre szükség és ugye tudjuk, hogy bizalmas statisztikai információkat fog majd kapni. Az Európai Központi Bank olyanokat, amelyeket a nemzeti központi bankok is megkapnak, és azt is tudjuk, hogy az LKB ilyen adatokat az Európa, köz, Európai Központi Bankok rendszerén belül a nemzeti hatóságoknak, amelyek a felügyeletért felelősek, tovább is adhatja, tehát köröztetheti ezek között és az európai stabilitási mechanizmusra is ugyanez vonatkozik. Az előadó, tehát jó magam két módosító indítványt készítettem. Az első az tulajdonképpen egyfajta korlátozó módosítás, tehát csak az LKB felé, és nem pedig a Nemzeti Központi Bankok Európai Rendszere felé lehetne a bizalmas információkat továbbítani tulajdonképpen azt a követelményt vezettem be, hogy olyan hatóságok, amelyek bizalmas információt kapnak, kötelesek minden intézkedést megtenni arra vonatkozóan, hogy ezt a fajta információt védjék. A 21-es módosító eh, egy kicsit kiigazította ezt, eh, jobban fényt derített arra, hogy az ESM az egy kormányközi testület, tehát a statisztikai adatokat, amelyeket az ESM rendelkezésére bocsátanak, védeni kell. 19 módosítót kaptunk, a módosítók legnagyobb része tulajdonképpen szerintem azt szerint tekintendő, hogy kibővítjük-e a konzultáció hatókörét, vagy leszűkítjük-e ezt arra a konkrét feladatra, hogy az e SSM rendelet miatt módosítjuk ezt a rendeletet is. A legtöbb módosító egyébként ezt célozta. A fontos, hogy a szakbizottság véleményét meghallgassuk, tehát hogy egyetért a szakbizottság azzal, hogy ugye akkor a, csak a megfelelő módosításokat hagyjuk végig a, rende, a rendeletben. Gyorsan végig szaladnék, tehát a módosítókon három módosítót javasolt Bálc úr, 5, 6 és 8 az ötös módosító, ami az adatgyűjtés hatóköréről szól, azt hiszem, nem, nem tudom, hogy szükséges-e, kérném a véleményét a módosító benyújtójának, hogy valóban szükséges-e ez a, a szöveghez. A hatos módosítóval kapcsolatban ugyanezt kérdezném, tehát hogy a jelentéstételi csatorna megfogalmazás alatt ő mit ért, ezt használja, hogy reporting channel ezt a fogalmat. A nyolcas módosítóval teljesen egyetértek, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos utalni az arányosság alapelvére. Ami Fernández úr módosító javaslatait illeti. Ezek azok a módosítók, amelyek leginkább a konzultáció hatókörét kibővítenék, és mondom, hogy ez ugye attól függ, hogy milyen döntést hoz meg ez a szakbizottság, tehát ebbe az irányba mozduljunk el, vagy sem. Amennyiben a kollégák egyetértenek, hogy ebbe az irányba mozduljunk el, akkor az első megjegyzésem érvényesek. Négyes módosító. Szerintem az a gondolat, hogy bizonyos kategóriákat közzététeni, az elfogadható, hetes módosítóval kapcsolatban további magyarázatot kérnék, tehát a képzés és workshopok megszervezése a jelentéstevők részére. A 9-es az egy apróság, az befogadható, a 10-es az egy súlyosabb dolog, de alapelvekben egyetértek. A gyers adatoknak a vonatkozó követelménynek a beépítésevel én nem feltétlen vitatkozom. Aztán a következő, a komparatív statisztikai jellemzések. hát szerintem már implicit ez egyébként az LKB javaslatában, nem tudom, hogy van -e erre szükség, vagy sem. Óvatosabb lennék a 12 esek kapcsolatban, ami ugye a jogsértési eljárásokról szóló jelentéseknek a közzétételéről szól. Ez egy nagyon kényes elem, úgyhogy itt óvatosnak kéne lenni. 13-14 szerintem nem szükségesek. Meg is mondom miért. Az adatok hamisítása, manipulációja szerintem már szerepel a nem korrekt adatok meghatározásában. Értelmes lenne viszont frissíteni, ahogy azt a 15-ös, 16-os, 17-es módosító javasolja, miközben szerintem jogilag nem tartozik a hatókörbe egy olyan mechanizmusnak a bevezetés, hogy automatikusan frissüljenek az adatok, ahogy ez az egyik módosítóban szerepelt, ez volt a 20-as, azt hiszem. Ha jól látom, igen, ez a 18-as, ez szerintem elfogadható. A 19-es a cél állomásról, hát nem tudom, hogy ezt a követelményt pont ide kell tenni, vagy sem. Én nekem csak itt a helyével van baj ennek. Ezek a megjegyzéseim a módosítókkal kapcsolatban, de nyitott vagyok. Mindenkinek a véleményét szeretném meghallgatni, és kompromisszumos módosítókra is nyitott vagyok. Parancsoljanak! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is meg szeretném köszönni a kitűnő munkát, amelyet végzett. Én is igyekszem nagyon rövidre fogni magamat, és mondandómat is. Úgy gondolom, hogy a bizalmas információkat valóban bizalmasan kell kezelni, ezt nagyon komolyan gondolom. Ezért nyomatékkal támogatom az előadó módosítóit, amelyeket épp az előbb mutatta be, mutatod be. De aggájaimat még egyszer felszeretném venni, a tekintetben, hogy az Európai Központi Bank adatigénye milyen átfogóvá válhat. Ahogyan az első vita során már említettem, az arányosság, és erről beszélt elnök úr, egy nagyon fontos téma. Úgy gondolom, hogy biztosítani kell, hogy a tájékoztatási kötelezettség ne terjedjen ki, főleg a kis és középvállalatokra tekintve volna ez veszély. És fel kell lépni a jelentések megsokasodásának jelenség ellen. Ezért nyújtottam be az ötös és a hatos módosítót. Úgy gondolom, hogy az eredeti jelentést tételi ut- utat kell megőrizni. Ami pedig az ágazati irányelvek jelentéstételét illeti, úgy gondolom, hogy ebben itt mi a parlament részéről fontos lépéseket tettünk, meg kell akadályozni, hogy az LKB ezt um, ellehetetlenítse. A szankciók, a büntetések emelésével kapcsolatban pedig meglehetősen kétkedő vagyok. Ahogy egy kollégám mondta, olyan ez, mintha egy nullát írtak volna összegekhez. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lenni e büntetések megemelésével kapcsolatban. Ezek lettek volna az észrevételeim. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR nevében parancsoljon. Kény. Önnél szó. Köszönöm, igen, az ECR frakció vagyunk. Nagyon sok hozzáfűzni valom nincsen. Ahogy az eszmecserén is elmondtam, meggyőződésem, hogy biztosítani kell azt, hogy a legjobb minőségű statisztikai adatokat használhassák a, felügyelők, és szeretném kérni az elnököt, hogy a hatályt terjesszük ki. Néhány módosítót át kell tekintenünk még, de szerintem itt hozzá tudjuk adni ezt a plusz hatáskört az SSM-nek, és még egy talán nagyon pedásnak tűnő megjegyzés, de hát ezután egy következő jelentést fogunk megvitatni, aminek én vagyok a jelentéstevője, és azt kérném, hogy Fernández úr 19-es módosítójával kapcsolatban biztosítsuk azt, hogy a következő jelentés, és ez a módosított, az ő módosítója által módosított jelentés konzisztens lesz egymással. Tehát itt ne a következő vitában is megvitathatjuk az ő problémáját, de lényeg az, hogy a két szöveg ne kerüljön egymással ellentmondásba. Elnök, valóban, és akkor most az Alde nevében Holce asszony. Köszönöm, elnök úr, rövid lehetek. A prioritások persze azok, hogy az arányosságot és a bizalmasságot tudjuk biztosítani, és a szükségtelen terheket sem szeretnénk a gazdasági szereplők vállára tenni. A bizalmassággal, az információ titkosságával kapcsolatban egyetértünk, hogy nagyon fontos ez, és támogatni fogjuk azokat a módosítókat, amelyek meg akarják erősíteni az különleges adatoknak és a megosztott különleges adatoknak a bizalmasságát és a védelmét. Nagyon fontos az is, hogy ezek az új előírások arányosak legyenek, és ne rójanak a gazdaság szereplőire túlságos terheket. Úgyhogy az ide vonatkozó módosítókat is tudjuk majd támogatni. A szankciókkal kapcsolatban pedig, hogyha nem ad be valaki megfelelő pontos adatokat, akkor szerintem ne legyenek túlzott szankciók, de legyenek a szankciók hatásosak. Tehát a szankciók nagymértékű megnövelése szerintem egy kicsit túlzás, és differenciált rendszert hoz létre, és szerintünk ez szükségtelenül megbonyolítja a dolgot, és igazából nem látjuk a hozzáadott értékét. Mindössze ennyit szerettem volna hozzátenni. Most köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most a GUE nevében Mariza Matthias nincs itt, más felszól sincs, jó? Akkor Sven. Nem, nem akar hozzászólni. Sven sem, és a zöldek sem. Jonas esetleg szeretnél szót kérni? Jó, hát akkor azt hiszem ennyi. Egy rövid vita volt, de nagyon világos. Köszönöm az összes hozzászólónak a támogatást. Azt hiszem, hogy az előadónak a fő irányvonalai tudják követni ezt, hogy a, az adatok bizalmasságát erősítsük meg, és Kéj által felvetett Louis módosítójával kapcsolatos gondot a teljes mértékben osztom én is, legyen konzisztens a két jelentés a szankciók megnövelésével kapcsolatban. Értem a felszólalók álláspontját. Általánosságban úgy látom, hogy a tendencia az afelé mozdul el, hogy ne terjesszük ki nagy mértékben a hatályt. Értem azt is, amit Balcer képviselő mondott, igen, az arányossággal egyetértek. A módosítók közül az ötössel kapcsolatban hogy van-e hozzáadott értéke, nem vagyok százszázalékig meggyőződve róla, gondoljuk végig. Talán a hatosról is tudunk még beszélgetni. De mindent összevetve úgy gondolom, hogy nagyjából konszenzust tudtunk kialakítani a tekintetben, hogy milyen irányvonalat szeretnénk követni. És szerintem megállapodásra fogunk jutni ha szükséges, akkor egy-két kompromisszum árán. Azt hiszem, akkor erről ennyi elég is, és most akkor lépjünk tovább. Ja nem még, a szavazás november 11-én lesz. Együtt a következő ikerjelentésekkel, amelyek az Európai Központi Bank szankciók kiuravására vonatkozó hatáskörét érintik. Ennek az előadója Kész Swinburne parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a módosító indítványokat is, csak 25 érkezett, úgyhogy rövid lehetek, és még ezeken is végig tudok menni. Úgy tűnik, hogy nagymértékben egyetértünk, szinte minden módosítót tudok egyébként támogatni, néhány kivétellel. Az a terület, amely a legellentmondásosabbnak tűnik, az a 15-től 18-ig terjedő módosítókat érinti a szankciók publikációjával kapcsolatban. A nyilvánosságra hozatalt az LKB e elhalaszthatja, de ezzel kapcsolatban sok dokumentumot kaptam az elmúlt napokban. Ennek dacára úgy gondolom, hogy az összes frakció konszenzusra jutott, és az eredeti javaslat Szerintünk elfogadhatatlan hatáskört ad az LKB kezébe, és itt ezt a szerepet csökkenteni kell, még ha ez az LKB-nak nem is tetszik. Egy másik rendelet is az idő határ eltolását lehetővé teszi, mégpedig azt még kell végig gondolni ezzel kapcsolatban, hogy ez a piacra káros hatással van-e. Szerintünk három év a megfelelő szám, és az EKB maximum ennyi ideig halaszthatja el a, az intézkedésével kapcsolatos indoklást. Hogy ezt rövidebbre, hosszabbra fogjuk, nem tudom. Van, aki azt mondja, hogy túl hosszú, ez van, aki azt mondja, hogy túl rövid de nem tudom, hogy tudunk-e rajta változtatni. Mindazonáltal muszáj lesz valamilyen konkrét számmal előállnunk. A nyilvánosságra hozatalt, hogyha elhaladja az LKB, akkor bizalmas megbeszélést kell a szakbizottságunk elnökségével tartani arra vonatkozólag, hogy miért halasztották el a nyilvánosságra hozatalt. Szerintem nullától öt évig terjedő időhatárok között kell meghatározni az indoklás elhalasztását. Nem tudom, hogy az EPPS az ALDE pontosan mit akar ezen időkereten belül látni. Ezért azt javaslom, hogy legyen egy kompromisszum, amelyet a, talán a mai eszmecsere után ki tudunk alakítani, de ha ma nem jutunk konszenzusra, akkor az elkövetkezendő napokban, majd talán írásban meg tudjuk a kompromisszumos időhatárt határozni. Gigold úr az SSM megfogalmazásához szeretné közelíteni ennek a szövegnek a megfogalmazását. Ha jól értelmeztem, amit javasolt, akkor tökéletesen egyetértek vele. Mert és az átláthatósággal kapcsolatos javaslattal is egyetértek elviekben. De hogy a folyamatban ez hogy fog megvalósulni, azzal kapcsolatban nagyon fontos, hogy ez ne egy adhok eljárás legyen, hanem legyen egy rendszer arra vonatkozólag, hogy mikor engedjük meg a határidő kitolását. A teljes átláthatóság az fontos mindenki számára, és szerintem mindenkire egyformán kell vonatkozzon, nem szabad, hogy megkülönböztetetőség legyen e tekintetben. Az LKB egy keret, ami lehetővé teszi, hogy ne kérdőjelezzék meg a döntését, de attól függetlenül egy felleviteli fórumra mégiscsak szükség van. A hatos módosítót én jutottam be, és Gigold úr 23-as módosítója összekapcsolódik. Szerintem pont az volt a célunk, ugyanaz volt a célunk, de a megfogalmazást még pontosítanunk kell, úgyhogy megkérem a titkárságot, hogy segítsenek ebben, hogy egy jogi szempontból megbízható megfogalmazásunk legyen, ami egyébként az üzenetünket megfelelően közvetíti, úgyhogy lehet, hogy ezzel kapcsolatban majd egy szóbeli módosítást fogunk benyújtani. És még néhány egyéni módosító javaslat. A legnehezebb számomra Fernández úr módosítója volt, a 18-as, illetve a 20-as, amelyek a korábbi jelentésre utalnak vissza. Arról van szó, hogy a szankciókból befolyt jövedelem hova jut, hova megy. Szerintem nagyon fontos lenne elgondolkozni azon, hogy úgy gondolkoznak erről, ahogy én eredetileg gondolkoztam, mely szerint ez az LKB nyomozásának a finanszírozására és az ő jogi költségeiknek a finanszírozására, valamint a szankciókkal kapcsolatos kötelezettségeiknek a fedezésére kell, hogy menjen. Persze tudom, hogy a bevétellel kapcsolatos átláthatóság nagyon fontos, de nem akarjuk, hogy ez az LKB számára egy bevételi forrásként legyen felfogva. Fernández úr egy másik testületnek szeretné juttatni ezt a pénzt. Milyen alapon, mi, milyennek a gondolatnak a jogi ezt szeretném tőle megtudni, és azt is, hogy mi a problémája azzal, hogy ezeket a jövedelmeket az LKB használja fel a saját költségeinek a fedezésére, vagy esetleg kerüljön vissza az EU költségvetésébe ez a bevétel. A 13-as módosító nemzetközi kooperációról a szankciók esetén nagyon fontos, láttuk, hogy nagyon sok határokon átnyúló öm, öm, botrány volt a pénzügyi bűnözés, nem áll meg a határoknál, úgyhogy nagyon fontos, hogy a felügyelők együttműködjenek, és hatékony és igazságos szankciórendszert hozzanak létre, és hajtsanak végre. A 11-es módosító a diszkrimináció mentességről szerintem nagyon fontos, hogy ne legyen diszkrimináció a, rendez, a rendszereken belül és a rendszerek között. Az SSM is tartsa tiszteletben ezeket, biztos vagyok benne egyébként, hogy ez meg is valósul. Azt mondták nekem, és egy kicsit küzdök ezzel, hogy a jelenlegi szöveg nem felel meg 100 annak, ami az SSM-re vonatkozó szövegben ö, szerepel. Szerintem érdemes lesz körbejárni, hogy az milyen jogi alapokon nyugszik, és össze kell hasonlítani ezt a két szöveget, hiszen nagyon fontos lenne, hogy konzisztensek legyünk az SSM-re vonatkozó rendelettel. Úgyhogy ezt a felülvizsgálatot támogatom. Ferber úr 14-es módosítója. Ezzel kapcsolatban van némi aggályom, Mégpedig az aggaszt egy picit, hogy a bankunió és az SSM célja szerintem az volt, hogy az SSM majd ezt a felelősséget átvegye. De lehet, hogy nem most kéne lefolytatni ezt a vitát, de mégis meg kell tudnunk, hogy a nemzeti hatóságok felelősek-e végső soron, vagy pedig az LKB e felelős végső soron azért, hogy a szankciókat végre is hajtsák. Értem, de vannak az EU-ban olyan jogi hatós, jogi tradíciók, amelyek ellentétben mennek azzal, amit ő a módosítójában javasol. Ezért az alapgondolatot megpróbáltam az én e hármas módosítomba beépíteni, remélem ezt el tudja majd fogadni, majd érdeklődéssel vágolom a kommentárját, hogy a nemzeti illetékes hatóság vagy az LKB kezdeményezzene egy bizonyos eljárást. Remélem, hogy majd, ha meghallgathatom az örök véleményét, ez meg fog változni, de azt javaslom, hogy legyen három kompromisszum. Szerintem nagyjából egyetértünk ezeken a területeken, és remélem azt, hogy a tervek szerint jövő kedden tudunk majd szavazni erről a jelentésről. Nagyon szeretnénk a bankunió végrehajtásának a menetrendjébe illeszkedni, és azért nem akarjuk megakasztani a munkát, úgyhogy hálás lennék, hogyha meghallgatnám a vélemény, meghallgathatnám a véleményeket, de hát mivel még nem látták a végleges szöveget, természetesen tudom, hogy lehetnek még itt problémák. Köszönöm, ké? Mondja az elnök, most pedig a néppárti árnyék jelentéstevő Markus Ferber kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm Kének én is ezt a munkát amelyet elvégzett. Azt gondolom, hogy ha megnézzük a módosítókat, kirajzolódik, hogy három kérdés komplexummal foglalkozunk. Az egyik, mi a helyes mértéke az átláthatóságnak, különös tekintettel a szankciós döntések publikációjára vonatkozólag. Erről beszéltél ki. Aztán az elévülési határidőkkel hogyan nézzen ki a dolog. A harmadsorban pedig arról van szó, hogy a hatáskörök hogyan állnak. Mind a három kérdéskörrel kapcsolatban nyújtottam be módosító indítványt, ez persze várható volt. Ami az átláthatóságot illeti, úgy gondolom, hogy alapvetően helyes, hogy megteremtjük az átláthatóságot, de már az első vita során is elmondtam, hogy a kettős büntetéssel, tehát azáltal, hogy a piac másrészt a felügyelet, tehát az állam is büntet, ezt el kell kerülni. Ha egyszer büntetik az intézetet, illetve a szereplőt, már az elegendő. Ezért tehát megfelelő visszafogottságra van szükség. Erre vonatkozó módosítót nyújtottam be, miszerint, hogy csak azon szankciókat publikálják, amelyeknél a legfelsőbb szinten eljáró hatóság is döntött, illetve amelyek esetében nincsen jogorvoslati lehetőség hiszen a szankciók ellen gyakran keresetet indítanak a felek. Aztán még felmerül a hatáskör kérdése, hogyha valaki ugye fellebbez, addig a világosá kell tenni, hogy kihez fellebbezhet, tehát a hatásköröket tisztázni kell, és persze addig a hat, határozat nem lép hatályba, amíg nem döntenek legfelsőbb szinten a fellebbezésről. Nagyon hosszú ideig tud tartani egy ilyen eljárás, akár amíg egy administratív hibát is felfednek. Ezért úgy gondolom, hogy meg kell akadályozni, hogy ne túl gyorsan évüljenek el a döntések. Ami most a fel, feljebb, fellebbviteli utat illeti, hát erre szükség van, és csak akkor érvényesül a normális fellebbviteli út, hogyha a nemzeti e, igazságügyi hatóságokat, illetve a különböző e, szinteket is bevonják. Tudom ki, hogy te elsősorban az eurozónára koncentrálsz, de hát látni kell, hogy az SSM-ben lévő pénzintézetek esetében a nemzeti hatóságoknak az LKV-ből közösen kell együttműködniük, de hát csak a nemzeti hatóság szabhatja ki ezeket a határozatokat, máskülönben ez a jog, jogállami rendnek mond ellent. Remélem, hogy válaszolni tudtam minden kérdésre. nem veszek részt ebben a bargainingben, ebben a alkudozásban, hogy hány évbe beegyezünk meg. Ugye itt az évekről ne alkudozunk, hanem a legjobb megoldást kell megtalálni. Persze, lehet, hogy én azt gondolom magamról, hogy az én megoldásom a legjobb, a legokosabb, de hát eh, összességében majd a szavazatok döntenek, ezt belátom iránt a néppárti frakció pedig mindig nyitva áll a jelentéstevővel való bilaterális együttműködés előtt. Köszönöm szépen, az SND nevében pedig Kostas képviselő. Igen, nos, ami az előadó jelentés tervezetét tényleg két rövid észrevételem van. Az egyik a 9-es módosító, Minnyien egyetértünk abban, hogy a transzparencia, az átláthatóság az nagyon fontos, de vannak kivételek. Mégpedig világossá kell tenni, hogy minden bankot mérettől függetlenül ugyanúgy kell kezelni. Ezt világosá kell tenni. A második észrevételem pedig a következő. Ez a 11-es módosítóra vonatkozik egyéb iránt. a szövegrem, amely a komparatív előnyökről beszél, illetve a fair versenyről. Nos, én frakcióm nevében, az SND nevében egy szóbeli módosítót tervezek benyújtani, amely a szöveg ezen részét egy külön mondatban jeleníteni meg, tehát voltak éppen leválasztaná a cikk főszövegétől. Nem megyek is tovább. Ami pedig a hatos módosítót illeti, Nos, hogyha döntést kellene hoznom, A setting the decision to initiate an infringement procedure megfogalmazás elfogadható volna, mégpedig a következő oknál fogva. Ez korlátozza a szubjektivitást. Hogyha ezt összehasonlítom az elemek megfogalmazással, amelyet más módosítókban látok, egy, egyértelműen az enyém mellett teszem le a voksomat, de hát azt hiszem, hogy érdemes volna erről vitát is nyitnunk az előadóval. Ennyit akartam mondani a frakció nevében. Köszönöm. Köszönjük mi is. Most pedig korra kap szót az ALDE nevében. Elnök úr, köszönöm. A legfontosabb kérdések persze a reasonable time frame, tehát a publikáció, a szankciók publikációjának határideje. De ugyanez igaz a tekintetben is, hogy mennyi idő alatt kell a szankciókról és a büntetésekről az LKB-nek döntést hoznia. Fontos, hogy átlátható, világos és érthetőek legyenek ezek a folyamatok. Köszönöm az előadónak és az árnyék jelentéstevőknek egyébként a munkát. A szankciókat általános szabályként az LKB-nak publikálnia kell megítélésük szerint, de ugyanakkor lehetőségében kell, hogy álljon az LKB-nak, hogy ne publikálja a szankciókat egész addig, amíg ezek nem véglegesek és nem rendelkeznek eh, jogi erővel. Ami pedig a büntetés fizetéseket illeti, az LKB-nak több információt kell adnia a maximális napi büntetések tekintetében. És nem célra vezető, hogy a napi büntetések szintjét a nem felügyeleti napi büntetések szintjére emeljék. Ami a határidőket és az eljárásokat illeti, általánosságban mi a mm, szabályok mm, általános elvét követnénk, azaz tehát a szankciókat egy mm, belátható időn belül meg kell hozni, mondjuk 5 évvel a jogsértés után az idő um, periódus megszakítása jogos lehet, de megfelelő okokat kellene érdekében felfogni, csak hogy világosan fogalmazok. Minden módosított támogatni tudunk, amelyeket Ferber és Bac kollégák nyújtottak be. Így állunk, mi így gondolkozunk, mi köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Matthias asszony a Guanevében. E köszönöm szépen. Éppen most érte, érkeztem be a teremben, elnézést, hogy nem tudtam részt venni a teljes vitában. Nem vagyok bár árnyék előadója a Guénak, de kollégám, aki az, nem tud itt lenni. Néhány észrevételt tennék e kérdés kapcsán tehát. Az LKB e szankciós jogkörei kapcsán. Úgy gondolom, hogy biztosítani kell, hogy komolyan és megbízhatóan lehessen értékelni az LKB által folytatott pénzpolitikát. Van egy-két kérdés, amely aggaszt engem. Hogyha az LKB pénzpolitikáját nem tudjuk kellőképpen értékelni, hogyha nem vizsgálhatjuk meg, hogy hatékony és célra vezetően, illetve a más politikákkal való kapcsolatát nem tudjuk feltárni, akkor az eredmények mindig ugyanazok maradnak. Még ha pozitívak is az eredmények, a pénzpolitika akkor is lehet, hogy katasztrofális volt. Láttuk, hogy hatalmas tőke áramlott a bankrendszerbe, a bankokban. Szép volt, jó volt, de hát ez a pénz nem érte el a reálgazdaságot. Ebből egy hatalmas probléma eredt az agregált kereslet oldalán. Hogyha tehát ugyanezzel a pénzpolitikával folytatjuk a munkát, anélkül, hogy a pénz elérni a reálgazdaságot, akkor olyan bankok jönnek létre, amelyek tele vannak pénzzel, és nem végzik a munkájukat, hanem csak spekulálnak. Spekulatív politikát folytatnak. Ezeket a kérdéseket fel kell venni, ezeket nem lehet külön választani egymástól. Tehát, ahogyha EKB-ról beszélünk, akkor ezeket a kérdéseket is fel kell vetni, és csak így tudunk konkrét javaslatokat megfogalmazni a szakpolitikai mixről, amelyet az EKB-nek használnia kell. Máskülönben nem tudunk konkrét szakpolitikai döntéseket hozni, hogyha az LKB általános politikáját nem vetjük latba. Az LKB monetáris politikája bizony nagyon nagy kudarcot vallott idáig, hogyha ezt eh, latba vetjük. Ugyanakkor mit önmond, ez nem teljesen ugyanaz, eh, ráadásul túl hosszan is beszél képviselőasszony, Hát jól van, én az EKB tevékenységéről beszéltem, nem csak a szankcionálás tevékenységéről, de hát akkor, akkor most az önjelentéséről pedig, pedig sok mondatom van, de akkor ezt megelőlegeztem, és most mondtam el, nem a későbbiekben. Rendben van, akkor lejegyeztük, hogy mit mondott a következő napi rendelévő jelentésről. És tovább is lépünk, a következő felszólaló Kér ma valamit Marisa asszony e pont kapcsán, nem? Akkor Sven Gold kapszót. Well, I, uh, I will, I'm now relieved. I thought we will move rather soon to a... Egész megkönnyebbültem. Én nagyon megörültem annak, hogy a kapitalista, kapitalizmus kritikájától eljutunk a GUE szempontokig, de majd ezt megtesszük egy másik napi rendi pont alatt. Ami a jelentést illeti, Egyetértünk annak a legnagyobb részével, amit az előadó eddig tett, és a legtöbb módosítóval is. Az egyes és hármas módosítóval kapcsolatban kéj minket csak azt foglalkoztat, hogy vajon ez a közös piaci alapelvvel egyezik-e mert megvan a CRD, CRR-ben a közététerre vonatkozó szabály, az SSM-en belül nem térhetünk el ettől. Tehát mindenképpen legyen ez a jelentés megfelelő a közös piaci szabályokkal szabályoknak. És erről szóltunk már, hogy lehet, hogy nem erről van itt szó, tehát hogy még ez nem felel meg az összes feltételnek, úgyhogy ehhez hozzá kéne igazítani. A másik dolog, amit észrevettünk, hogy a 18-as módosítónkkal kapcsolatban is hasonló gondolatok merültek fel. Ami a határidőkre vonatkozik, szerintünk a felügyeleti szankciók azok mások, mint a monetáris oldalról érkező szankciók, tehát szerintünk legitim dolog az, hogy mondjuk itt a határidők azok hosszabbak, Viszont szerintünk a számítási módszer, amelyet a napi büntetésekre számítanak, tehát ezt az LKB javasolja. Tehát, hogyha ezt összehasonlítjuk az egyszeri díjakat, ezek a képletek, ezek elég bonyolultak számunkra. Tehát felügyeleti esetben most egy 730 a egy ilyen díj annak, mint amit egyszeresen alkalmaznak, a monetáris oldalon az egy ötvenede. Tehát nem tudom, hogy ugyanehhez az adathoz nem tudunk-e eljutni valami egyszerűbb számítási módszerrel. Végül pedig a kollégák módosítóira reagálva. Én értem Markusnak azon aggáját, amikor ugye azt mondja, hogy nem lehet egy szankciót közzétenni, mielőtt nem kapott az illető lehetőséget arra, hogy jogilag ugye ezzel vitázzon. Tehát egy szankciót nem lehet nyilvánosságra hozni, hogyha valaki mondjuk nem tudja, azt nem, nem bizonyosodtak meg arról, hogy ez egy hibás, szóval kiszabott szankció, tehát az alaplogikát azt értjük, az LKB is követhet el hibákat, tehát értjük Markus Ferber logikáját. Viszont a kérdés az az, hogy mik a jogi korlátai a közétételi időnek, tehát mindenképpen gondoskodjunk arról, hogy ez a módosító ne zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy szankciót nyilvánosságra hozzanak, mert az ugye az alapelvel szembe menne, ugye mindannyian tudjuk, hogy az az alapelv, hogy minden szankciót közé tegyenek. Talán valami megfogalmazást ki tudnánk dolgozni, amely a kulcsgondolatot megőrzi, de ezt anélkül teszi, hogy olyan helyzethez vezetne, hogy egész egyszerűen a határidők miatt bizonyos szankciók aztán nem kerülnek közétételre. Mert ilyen esetben, hogyha bíróság elé kerül az ügy, akkor ugye el lehet kerülni a, magának a szankciónak a közétételé. De hogyha jól értettem, akkor Markus Ferber szándéka nem ez volt. Hiszen ez nem lenne egyébként sem következetes a közösségi jogszabályokkal. Tehát ennyi volt a véleményünk, de szerintem meg tudjuk találni a kompromisszumot. Ezzel kapcsolatban nem ö, nagy háborúról van itt szó, ami kapitalizmus kritikája, vagy monetáris politika kritikája, és így tovább, hanem ezek e-, apróságok ehhez képest. Köszönöm, mondja az elnök úr, visszaadom a szót az előadónak, vagy még valaki kért szót? Igen, nagyon röviden mondja Balc úr, csak annyit akartam még mondani, hogy nagyon helyes, hogy, a, ha, hogy közé tesszük a szankciókat. Mi nem azt akartuk elérni, hogy mondjuk ne legyen semmi fajta lehetőség. Hogyha megnézzük a nemzetközi fejleményeket egy kicsit, például azt, hogy milyen lépéseket tesznek az európai bankokkal szemben az Egyesült Államokban. Mondjuk elég, ha az elmúlt hónapokra visszatekintünk, mert már itt is találunk erre példákat. Tehát szerintem azért vannak itt elég félelmetes példák, és meg kell tenni minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az együttműködést eh, javítsuk, és hogy próbáljuk a szankciópolitikát valahogy a nemzetközi szintre emelni. Itt most nem arról van szó, hogy csak egyfajta felhívás. Mindannyiunknak ebben az irányban kell majd elmondulni a jövőben. Ha valaki hibát követett el, abban egyetértünk, hogy nagyon határozott szankcióknak kell ezt követnie, tehát nem úszhatja meg senki ezt, de küls, külföldi intézmények ellen hozott szankciók más országokban nem vezethetnek oda, hogy aztán az, az intézmény be kell, hogy zárjon, ez a versenyképességre is hatással van, és így tovább. Én szerintem nagyon sokszor előfordult, hogy versenytorzuláshoz vezettek a nyilvánosságra hozott szankciók, tehát valóban nagyon óvatosan kell eljárni, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy ez megtörténjen mondjuk a globális szinten. Kéi munkájáért köszönetet mondok. Nagyon jó munka volt ez. De teljes mértékben támogatom a módosítókat és javaslatokat. Nagyon gyorsan fogok szólni, elnök úr, mondja Fernández úr. Köszönetet mondunk Kénynek a munkáért, és a jelentésért, és értjük azt a célt, hogy európai szintre kívánjuk emelni ezeket a lépéseket. Vannak a szanálási alapnak is, az európai szintű szanálási alapnak is kockázatai, de hát legalább az átmeneti időszakot ez lefedné, lenne valami fajta betétbiztosítási rendszer, és így tovább. Ugyanez a szakbizottság, az ECON szakbizottság az előző ciklusban igen komolyan foglalkozott azzal, hogy az alapot megfelelően kezeljék, és hogy megfelelő pénzügyi erőforrásokkal is ellássák. Az volt a cél, hogy a felügyeleti mechanizmusokat erősítsék, és hogy az Európai Bank Unió jó működjön. És hát ez a rendelet is, meg a korábbi rendelet is hasonlóan, hasonló irányba megy. A szanálási alap létrehozásának is az volt a célja, hogy az Európai Unió, illetve a bankok hitelességét javítsa. A szankciók egyébként nem mindig csak a versenybiztos asztalához tartoznak, hát az egész Európai Uniót érintik, és az Európai Központi Bank szerintünk léphetne, észszerű lenne, hogyha a szanálási alapba mennének a szankciókból származó bevételek. Köszönöm szépen, most pedig Ké következik a téma előadója. Köszönöm szépen, összefoglalom. Az elkövetkező 24 órában leülök az összes árnyék előadóval, hogy tető alá hozzuk a végső szöveget, szerintem nagyon kevés a nézeteltérés, nézetkülönbség köztünk, úgyhogy 24 órán belül meg lesznek a kompromisszumok, a titkársággal együtt fogok dolgozni, és mm, igyekszem arra gondoskodni, hogy minden kompromisszum kompatibilis legyen az összes benyújtott módosítóval, illetve az egyes jogszabályokkal, tehát nem csak a tökekövetelmény irányelvel, hanem a többivel is, az ESM-mel, az SRM-mel, és persze a piaci visszaélésekről szóló irányelvvel is, tehát azért valóban következetesnek kell lennünk a joganyaggal, de azt hiszem a titkárság segítségével ezt meg tudom tenni az elkövetkezendő 24 órában, és akkor a jövő héten a szavazás az kedden lebonyolódhat. Én csak azt remélem, hogy a további jelentéseim is ugyanennyi támogatást kapnak majd a jövőben, mint ez. Köszönöm szépen, és az utolsó napi rendi pontunk következik, mondja az elnök úr. Elnézést, elfelejtettem bejelenteni a szavazást, november 11-én lesz a többivel együtt. Tehát a statisztikai adagyűjtés és egyéb témákról is ugyanekkor fogunk szavazni. A tehát az LKB statisztikai adatok, LKB-nak szolgáltató statisztikai adatokról van szó. Tehát a következő napi rendi pontunk az Európai Központi Bank 2013 évi éves jelentése, és Pablo Zába Bidegán az előadó, akinek át is adom a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy először is a megfelelő kontextusba helyezzem ezt a jelentést. Ez a 2013-as éves jelentése az Európai Központi Banknak, és bár már 2014 vége felé járunk, nagyon jelentős eseményekre került sor az EKB berkein belül. Nagyon fontos intézkedéseket jelentettek be. Tehát a 2013-as kontextus a következő. A GDP növeke, csökkent 0,4%-kal, és magas volt a munkanélküliség. Láttuk a fényt az alagút végén és a fellendülés első jeleit is már tapasztalni tudtuk. Ez konszolidálódott 2014 során, annak ellenére, hogy új kihívásokkal kell szembenézni, mégis vannak jelei annak, hogy lehet, hogy tripla recessziót kell átélnünk. Úgy tűnik, hogy a gazdaság, bár nem érte el azt a szintet, amit várnánk, vagy amit szeretnénk, azért kezd már magához térni, és talán egy 0,1%-os GDP növekedést el is tudunk érni jövőre. 2013-ban az euró Európai Uniós inflációs ráta 1,1% volt, ez nagyon távol van az EKB céljától. Az EKB ugyanis azt szerette volna, hogyha az inflációs ráta körülbelül 12 vagy 2% körül mozog. Idén szeptemberben az infláció 0,3%-os minimumot ért el, ez még távolabb esik az LKB célkitűzéseitől, illetve az Európai Uniós szerződések célkitűzéseitől. Továbbá a hiteltevékenység szempontjából a magánszektorban azt látjuk, hogy nagyon negatív szinteket ért el 2013-ban. Ez 2013 a 2,4%-os volt a magánszektorbeli hitelezés aránya. Ma délután pedig az LKB felügyeleti testületének elnökétől azt hallottuk, hogy a piac töredezettsége lehet, hogy csökkenni fog most már. Így a magánszektorba áramló hitel nem fog tovább csökkenni. De mégis vannak a tagállamok között nagyon jelentős szakadékok, különösen a periférián található tagállamokra gondolok, amikor azt mondom, hogy sokkal negatívabbak a számok, míg az északi országokban sokkal jobbak az adatok. Nagyon jó lenne, hogyha ez a szakadék csökkenne, és ez az új eszköz a növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzője lenne. 2013-ban úgy éreztük, hogy az EKB lehetett volna hatékonyabb az általahozott intézkedések szempontjából, különösen a pénzügyi piacok töredezettsége tekintetében. Úgy érezzük, hogy 2013-ban tehettek volna többet, tehát annak érdekében, hogy a pénzügyi piacok töredezettsége csökkenjen. Mindazonáltal gyorsan reagált az LKB, és ez oda vezetett, hogy csökkent a stressz a pénzügyi piacokon. Az euróvezet ráadásul szintén hozzá tudott járulni ahhoz, hogy megerősítse az egységes valutába vetett bizalmat. Emellett csökkent a kamatlábak a tagállamokban, ami viszont csökkentette a kifizetendő összeget, amit a kamatokra kell szánni a törlesztésben. A következőket várhatjuk. A gazdaság fellendülése és a munkahelyteremtés közös fellépést igényel. A pénzügyi politika önmagában nem lesz képes arra, hogy munkahelyeket teremtsen, illetve ösztönözze a gazdaságot. A monetáris politika megváltoztatásához szükség van az összes tagállamra, különösen a nagy tagállamokra, illetve az is nagyon fontos, hogy párhuzamban legyen az európai intézmények fejlődésével. Tisztában kell lennünk ezzel, és nem szabad, hogy félrevezessük az állampolgárokat, és azt mondjuk, hogy csak a monetáris politikával már be tudjuk indítani a gazdaságot, és új munkahelyeket tudunk teremteni. Nem. Ismétlem, közös fellépésre van szükség annak érdekében, hogy beinduljon a növekedés és a munkahelyteremtés. Az LKB intézkedései, amelyeket idén júniusban jelentettek be, amelyeknek a célja egyébként az volt, hogy egy milliárddal növeljék a mérleget, Ezek nagyon fontos intézkedések voltak. Tényleg, csak úgy, mint a 2012-esek. De ezek az intézkedések csak a időnyerésre játszanak. Lehetővé teszi a tagállamoknak azt, hogy végrehajtsák a reformaikat, és meghozzák az intézkedéseket annak érdekében, hogy tovább tudjanak lépni előre a gazdasági integráció és a politikai integráció útján de az LKB e önmagában nem tudja a strukturális problémákat megoldani a tagállamokban. Ez a tagállamoknak a feladata az európai intézményekkel karöltve, akiknek mindkét oldalon fel kell lépni, hogy meggyőző, erős alapokat hozzanak létre, amelynek alapján be lehet intani az euróvezetben a növekedést és a munkahelyteremtést. A monetáris politika önmagában nem tud megfelelő ösztönzőt képezni, egy olyan agregált öm, igényt, ami önmagában elégséges. Az európai intézményeknek és az európai tagállamoknak tudja azt az időt megteremteni az LKB, amelynek a felhasználásával a strukturális reformjaikat végre tudják hajtani, azokat a strukturális reformokat, amelyek alapján majd be tud indulni a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés. Ez a szerep, a, az EKB-nak ezen szerepe szerepel az Európai Uniós szerződésekben is. Az SRM az első pillére az új bankrendszernek, és ma reggel, ma délelőtt hallottuk, hogy november 4-én az LKB e megkezdi felügyeleti feladatának betöltését, azaz ők lesznek az euróövezet egységes felügyeleti szerve. Ez óriási politikai előrelépés, és remélhetőleg pénzügyi stabilitáshoz fog vezetni. Összefoglalásképpen azt szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament demokratikus elszámoltathatósága rendkívül fontos, az új felügyeleti mechanizmus hitelessége szempontjából. Most csak az általános irányvonalakra hívtam fel a figyelmet, amikre szeretnék kitérni a jelentésemben, de nagy érdeklődéssel várom a kollégák és az árnyék jelentéstevők véleményét, amit természetesen figyelembe fog venni. Most az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Első körben nagyjából három percet adok nekik, hiszen kicsit le vagyunk maradva. Először Renátó Szóru az SND frakció részéről. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Valójában egyetértek. És úgy gondolom, hogy ezen a héten sikerül majd eh, megállapodásra jutni, de csak a következő találkozónkon, következő ülésünkön tudom elmondani a véleményemet sajnos. Köszönöm szépen, az ECR nevében pedig eh, Marias képviselő, köszönöm szépen elnök úr. Meg szeretném köszönni az előadónak a munkáját, hiszen voltak éppen arról van szó, hogy az Európai Központi Bank 300 oldalas jelentését kommentálja az elő, a jelentésében a gazdasági fejlesztést lendületbe kell hozni, ez egy fontos téma. 2013-ban növekedési pályára állt az európai gazdaság, de nagyon visszafogottan, már pedig egy olyan növekedésre van szükségünk, amely munkahelyeket teremt, nem csak számmágiára van szükség. Hatékonyan kell fellépni a munkanélküliség ellen, amely valóban rémálom, eh, rémes szinteket ér el Dél-Európa sok országában 5-től akár 26 százalékig terjed a munkanélküliség, az ifjú és fiatalok körében pedig van ország, mondjuk Görögország, ahol 50 százalékos, Spanyolországban meg 45 százalékos a munkanélküliség. Ezeket a kérdésekről nem lehet megfeledkezni, épp úgy, mint az infláció és a likviditás kérdéséről sem. Hiszen valóban a bankok több mint ezer milliárd euró értékben kaptak pénzügyi támogatást, de ez nem az egész világ, fontos a reálgazdaság is. Az Európai Központi Bank már felvetett egy kérdést a szerződések és a szerződés 130 cikka kapcsán, mégpedig, hogy egyetlen kormányt sem lehet finanszírozni pénzügyileg. Azonban jelenleg mégiscsak vannak olyan adatok, amelyek alapján úgy tűnik, hogy 1,4 milliárd eurós nyereséget ért el 2013-ban az LKB, és ebből 900 milliót az állampapírokból való bevételként könyvelt el, már pedig ezeket a szekundér piacon vásárolta az LKB. Tehát 2013-ban az LKB 300 millió görög állampapírt vásárolt fel. Hát ez ilyen módon e, megengedhetetlen, hogy több mint 40%-os kedvezménnyel vásárolja meg a görög állampapírokat az LKB, és utána teljes értékben számolja el őket. Ez voltaképpen azt jelenti, hogy a görög állam, állam 10 millió eurót figye, fizetett a LKB-nak azért, mert az LKB ugye ár alatt vásároltam a görög kötvényeket, állampapírokat. Hát ez pedig spekuláció, spekuláció minősített esete, ezt az LKB-nek nem szabadna folytatnia. Jelzem, ez a jelentés 225. oldalán szerepel, a jelentés 100. oldalán pedig arról olvasunk, hogy 180 milliárd eurónyi államkötvényt vásárolt az LKB szekundérpiacon. Én azt gondolom, hogy az LKB-nak az eurózóna támogatására fordított összegeket megfelelően a piaci kamatokkal kellene feltüntetnie. Ezeket a nyereségeket nem fogadhatjuk el. Az erre vonatkozó információt természetesen átadom az előadónak, hiszen ez nagyon fontos nekünk ez a kérdés. Az LKB e azt mondta, hogy persze majd visszafizetjük ezeket a nyereségeket, de hát látni kell, hogy Görögország ebben az esetben most 10 millió euró veszteséget könyvelt el, illetve plusz 10 milliót kell ráfordítani, hogy visszavasarolja az állam kötvényeit, miközben az állam kötvények, az állam papírok nominális értéke teljesen másként néz ki idén vagy jövőre. Ugyanez vonatkozik persze sok más tagállamra is. Ez egy olyan kérdés, tehát amelyet nagyon meg kell vitatnunk, és szükség van, hogy még egy ülést összehívjunk annak érdekében, hogy ezeket az adatokat bemutassuk. Úgy gondolom, hogy az LKB más szerepet kell, hogy játszon, és a tagállamokat levegőhöz kell juttatni, hiszen az LKB egy bizonyos összeget fizetett ki a állampapírokért, és ezt kellene elszámolni, nem a nominális értéket. Köszönöm. Ramon Tremózem, Bálcász kapszót az Alda nevében. Tehát kollégánkat nem látom itt az ülésteremben. Tehát már is a gújénak adjuk meg a szót. Mariza, tessék. Na de most aztán, most aztán igazán, most, most elmondhatom még egyszer, bár a legtöbbet már elmondtam. Egyrészt a titkárság irányában elnézést szeretnék kérni, illetve tőlük szeretnék elnézést kérni. Voltak éppen a szankciók vitájában nem vehettem volna részt, és hozzászóltam anélkül, hogy tudtam volna, hogy mihez szólok hozzá, bár észrevételei meglehetősen általánosak voltak. Pablo itt volt, ő már hallottam. Nem vagyok a GUE jelen, árnyék jelentéstevőjem, hanem csak ö, egy kollégámat helyettesítem. Az LKB tevékenységének és pénzpolitikájának elemzése során nem alakult ki nagy konszenzus itt a képviselők között. És ahogy már elmondtam, az LKB pénzpolitikáját át kell tudnunk tekinteni, meg kell vizsgálnunk, hogy melyek a gyenge pontjai ezeknek, hiszen azt látjuk, hogy sikeresnek mondják ezt, ennek ellenére nem mindig sikeres. A parlament tekintetében pedig világos ajánlásokat kell megfogalmazni, mármint nekünk. El kell mondani egy-két dolgot. Például a policy mix területén kell világosan felvétel, fellépnünk, hiszen nincs egy megfelelő szakpolitikai mix, akkor a pénzpolitika nem lehet sikeres. És nem, tud ez, nem tudunk így kilábolni a válságból, hiszen máskülönben csak a takarékossági politikát folytatjuk, amely megakadályozza a növekedést. Beruházásokra van szükség. Van itt még egy kérdés, amelyről Pablo beszélni szeretne, mégpedig, hogy a túl expanzív monetáris politika nem old meg semmit. Nem old meg semmit, mert ez a pénz nem kerül a reál gazdaságba. Hiányzik a likviditás, és hogyha nem áll, nem köti kondicionál feltételekhez a pénzt, tehát voltak éppen nem biztosítják, hogy a bankoknak adott pénz a gazdaságba áradjon, akkor nem érünk el ezzel semmit. Ez a pénz ott marad a bankoknál. És mire fog, fordítják? Arra, amit a legjobban tudnak, arra, hogy spekuláljanak. Tehát egy szigorú, pontos mérlegre van szükség, máskülönben ez elfogadhatatlan. Most pedig Ernest Urtosun a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Három gondolat van és a néhány észrevétel, amelyet el szeretnék mondani. El szeretném mondani, hogy az EKB későn is rosszul lépett fel az elmúlt években. Nem csak a governance, az irányítás tekintetében, hanem a fellépés is nagyon késői volt. Aztán van itt még egy szempont, amely nem jelenik meg a szövegben. Nem elegendő jelenleg, nem felel meg a, ár, um, árak felügyeletére vonatkozó mandátumának az LKB, és um, így nem sikerül a monetáris politikai intézkedéseket olyanokkal összekapcsolni, melyek a piacot befolyásolnak. Marisa Matthias erről beszélt, ezeket végre kell hajtani. Aztán a teltrók tekintetében Ezekről már volt szó, de úgy gondolom, hogy ezeket jobban kell definiálni. 2013-at a 2013-os jelentésről beszélünk, de hát a teltrók túl későn jöttek létre. Aztán a tagállamok költségvetése, illetve a költségvetések tekintetében sem áll fel rend, és beszélni kell arról is, hogy mit nem tette az LKB. Mit módosított el? Például az expanzió tekintetében. Az teljesen világos, hogy a nemzeti hogy mennyibe került a nemzeti költségvetéseknek, hogy a krízist megakadályozzák, hogy a bankokat feltőkésítsék, és az előadó pontosan tudja, hogy ez a spanyol gazdaságnak is mennyi pénzbe került. Gyorsan tovább megyek. Azt hiszem, hogy az, amit az LKB tett, ezt viszonyba kell állítani a második programmal, a kvantitatív, a mennyiségi expanzíció pontjával. Aztán a jelentés 15-16. pontjára is rátérek. Itt azt veti fel az előadó, hogy az ösztönzőket vissza kellene vonni. Nem hiszem, hogy ide jutottunk hogy erre már lehetőség volna. Még egyszer mondom, a 15-ös, 16-os pontot újra kell fogalmazni, mert nem hiszem, hogy érett volna az idő arra, hogy az ösztönzőket visszavonjuk. Úgy gondolom ezen felül, hogy a jogi korlátok kérdésével is foglalkozni kell. Van egy jogi korlátozás, nem minden csak a kormányzó tanács hibája, hiszen látni kell, hogy a rendkívüli intézkedéseket a közösségi módszeren, kormányközi módszerrel hozták létre. Az Európai Központi Bank felügyelete a frankcióm számára nagyon fontos, mert nem elegendő ez a felügyelet. Nagyon fontos, hogy a kormányzó tanács minden dokumentumot publikálja, de ugyanakkor a kormányzó tanácsnak ki kell térnie a parlament által elfogadott jelentésekre. A függetlenség mindkét oldalra igaz, nem csak az LKB-ra, hanem a parlamentre is. Be és bennünket nagyon aggaszt, hogy a strukturális reformok során nem veszik figyelembe a parlament függetlenségét. Gondoljunk csak Trisi úr híres hírhet levelére, amelyet az apatéró kormánynak írt, az ilyen fellépés ma már aggasztó volna. Világosá kell tenni, kell tenni ezt a jelentésben is. Frakciunk számára nagyon fontos, hogy az LKB foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, de vannak ugyanakkor érdekösszeütközések, összegy, összeegyeztethetetlenségek, ezekkel foglalkozni kell, és ennek szellemében kell módosítani akár a szerződéseket is. Kéri a szót? Igen, köszönöm szépen. Strasbourg után jobban örültem volna, hogyha lehetőség lett volna elmélyíteni eh, ezt a vitát, eh, de hát az első értékelésemet mégiscsak megosztom önökkel erről a jelentésről, illetve az idáig lefolytatott eszmecseréről, vitáról. Nagyra értékelem azt, amit az előadó mondott, aki úgy kezdte mondandóját, hogy eh, kihangsúlyozta, hogy megváltozott a gazdaságpolitika, és egyes országokban aggasztóvá vált a munkanélküliség növekedése, ez egy kulcskérdés, melyel, melyről nem feledkezhetünk meg. A munkanélküliség, az ifjúsági munkanélküliség, a növekedés, illetve a szegénység növekedése mind olyan szempontok, amelyek aggasztanak bennünket. Gyakor vannak olyan térségek, ahol a szegénységi küszöb alatt élők aránya egyre folyamatosan nő. Tehát a pénzpolitika, Fontos, hogy ezt a helyzetet megszólítsa és segítsen abban, hogy a gazdaság és a közös Európa újra lendületbe jöjjön. Legalábbis azok az országok, amelyek még nem álltak a növekedés pályájára. De, de, hogyha a pénzpolitikai eszközök nem elegendők, más szakpolitikai eszközre van szükség, Például a strukturális reformokra is van szükség az egyes országokban, nem csak fiskális intézkedésekre, de hogyha fiskális intézkedéseket alól kihúzzuk a talajt, és a egyes országok nem rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy a deficit spendinget alkalmazzák annak érdekében, hogy növekedési pályára állítsak a gazdaságot, a közberuházásokkal, amelyek mozdonyként húznák az egész gazdaságot, akkor nem jól járunk el. Nagyon fontos tehát a mi eszmecserénkben, gondolkozásunkban, vitánkban, amelyet Junckerrel folytatunk, hogy nyomatékosítsuk, hogy szükség van a nagy közberuházásokra, ugye az elkövetkező 5 évre 300 milliárd erőt igényt. Ugyanakkor Juncker Strasbourgban legutóbb azt mondtam, hogy ezen új beruházások úgy jöjjenek létre, hogy ne, adó, ne keletkezzen el aladósodás. Kérdezem, hogy hogy lehetséges ez? Nem lehet csak a szférát a ágazatot kérni, hogy álljon mögé ezeknek a beruházásoknak. Mi nem így gondolkozunk, hanem úgy gondolkozunk, hogy arra van szükség, hogy egy nagy beruházási tervet kell útjára indítani, amely új munkahelyeket teremt, és így új keresletet teremt, és növekedési pályára állítja, állítja a gazdaságot. Az asset-backed security persze nagyon fontos, de akkor, amikor az Európai Központi Bank csak az állampapírokat vesz, veszi meg, akkor nem segít ezen nagy beruházási folyamat útba indításában. Innovatív politikai eszközökre van szükség annak érdekében, hogy a keresletet is növeljük, a beruházás iránti keresletet. Mondom, az egyes tagállamokban kell megoldani a, megold, megtalálni a megoldást. Egyetértek egyébként az előttem szóló kollégával, hogy a 16. pont a jelentés tervezetben nem győz engem meg. Úgy gondolom, hogy a monetáris politikai eszközök nem elegendőek, a kvantitatív risking nem elegendő. De minél korábban fel kell lépni, az USA-ban a kvantitatív easinget eh, nem eh, szorították vissza, és 4%-os növekedést értek el. Ez egy jó példa számunkra. Beszéltem egy-két kollégával nem olyan régen ezekről a kérdésekről, és kiderült, hogy a Bundesbank 0,1%-os hozammal bocsátott ki hosszú futamidejű állampapírokat tehát ez alig, alig mutat inflációt. De egy olyan hosszú időszakban, mint 30 év, ilyen futamidejűek voltak ezek a kötvények, e, minnyájunkat aggasztania kellene ez az alacsony e, kulcs, és fontos, hogy akár a nem konvencionális eszközökkel is segítsük, hogy növekedjen a gazdaság, e, megakadályozzuk ezt az alacsony szintű növekedést. Összességében tehát úgy gondolom, hogy azt a kérdést, amelyet sok közgazdász már felvetett, napirendre kell tűznünk. Mi szerint az LKB az árak stabilitását szolgálja, de nem segít a növekedési pályára állításnak. Nézzük meg az e- USA példáját, az EU példájával hasonlítva. Ezt szenvedjük meg, ezt a takarékossági politikát nem tud így az európai gazdaság versenyképessé válni és növekedni. Végezetül tehát. Persze csak 18 országról van szó, de hát az eurózónában változásokra van szükség. Sok elemző, sok agytröszt arról beszél, hogy talán um, már nem fenntartható az euró azonos értéke minden országban, hiszen egyes országokban szükség volna arra, hogy leértékeljék a saját nemzeti valutaikat, másokban pedig esetleg felértékelni, leértékelése versenyképesé te- tehetnék magukat, már pedig az euró azt megakadályozza. És valahogy meg kell oldani az egységes európai rend, fizetési rendszert, illetve az euró rendszerét, máskülönben nőni fog a szegénység és a gazdagság közötti különbség, a gazdagok gazdagabbá, a szegények szegényebbek kiválnak. Tehát az EKB feladatait úgy kell meghatározni, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Szükség van a, komb, a arra, hogy közelítsenek a gazdaságok egymáshoz, megakadályozzuk országok vagy régiók teljes elszegényedését, pedig ők is az európai lakosság részét adják. Ezekről a kérdésekről szeretnék vitát nyitni az előadóval, és utána a frakciómat és eszmecserére is így alakítjuk ki a véleményüket. Köszönöm szépen, most pedig megadom az előadónak a szót. Presidente, gracias a todos mis colegas por las eh, aportaciones. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az összes kollégának a hozzászólást és a magyarázatokat, amelyeket az eszmecsere folyamán adtak. A szociális kollégával kezdeném. Senki nem mondta itt a szaru úr, hogy csak a monetáris politikán felüli reformokra van szükség, hogy beindítsuk a növekedést, és a munkahelyteremtést. Kell beruházási terv, és azok az országok, amelyek a legjobb helyzetben vannak, adógyi politikákat is kell, hogy végrehajtsanak. De az LKB e elnöke mindenre kitért ebben a házban. És ahogy Marisa mondta, egy olyan szakpolitikai mixre van szükség, amelyben nem csak monetáris politikák és reformok szerepelnek, hanem egy ennél sokkal befogadóbb koncepcióról van szó, amely más elemeket is tartalmaz, amiket az imént felvetettem. Mondjuk a 15-ös, 16. pontról beszélve itt is azt hangsúlyozom, hogy ha az ösztönzőket visszavonnánk, az nem lenne jó. Természetesen nem ezt szeretnénk. De nem működhetünk egy olyan szenárión belül, ahol azt érezzük, hogy az ösztönzők és a nem konvencionális eszközök időben végtelenek. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az ilyen típusú intézkedések időben korlátozottak kell, hogy legyenek. És lehetséges, hogy éppen ellentétes hatást érünk el azzal, hogyha túl sok időt engedünk ezeknek az eszközöknek. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a kockázat között, amit az ösztönzési politikánk rejthet magában, és a között, hogy teljes mértékben elhanyagoljuk és magára hagyjuk ezt a területet. Úgyhogy egy érett visszavonulás mellett ki tudok állni, de ugyanakkor azt sem gondolom, hogy ennek az ösztönző sorozatnak a kiterjesztése feltétlenül jó hatással járna. Elnök úr, a pozitív makrogazdasági számokra szükségünk van, de ennél többre is szükségünk van. Munkahelyeket kell teremtenünk. Ebben is egyetértünk mindannyian. És a jelentés többször is utal erre. De tudnunk kell azt, hogy a munkahelyteremtésnek mely része érkezhet a monetáris politikától. Véleményem szerint elég korlátozott hatása lehet a monetáris politikának a munkahelyteremtésre, hogyha elszigetelt szakpolitikaként tekintünk rá. Mátyás asszony, egyetértek, hogy a korábbiakban is mondtam, nagyon fontos, hogy egy sor különböző szakpolitikánk legyen, és nagyon fontos az, hogy az összes elemet felhasználjuk, amik növekedéshez vezethetnek. Nem csak a monetáris politikát, hanem az összes szakpolitikát. És ennek a jelentésnek fontos szerepe, hogy erre rámutasson. Ahogy kollégám a zöldektől, Otaszun úr kifejtette, az LKB túl keveset és túl későn csinált. De nem csak arról van szó, hogy ők nem voltak elégségesek, nem csak az LKB tett túl keveset túl későn, pont azért cselekedtek így, mert az összes többi ügynökség így járt el, túl későn és túl keveset tettek. Mandátumukat nem töltötték be. Elmaradtak attól a célkitűzéstől, amelyet a szerződések írtak elő, például az infláció tekintetében. Otaszun úr kifejezte a kételjét az 15-ös, 16-os pontokkal kapcsolatban. Igen, ezeket érdemes pontosítani, és szeretném is pontosítani annak a figyelembevételével, ami elhangzott. De azt hiszem, hogy nagyon jelentős pontok kapcsán, amiket felvetettek a kollégák, már reagáltam. Formálisan és informálisan is nagyon szívesen folytatom az esmecserét, hogy a lehető legszélesebb konszenzust alakítsuk ki eljelentést megalkotása során. Elnök, köszönöm szépen, akkor ezt az ülést most le is zárhatjuk. Emlékeztetném önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje november 11, a módosítókat december 8-án vitatjuk meg, és ugyanaznap szavazunk is a szakbizottságban erről a jelentésről. Köszönöm, akkor ezt az ülést most berekeztem, holnap reggel szavazunk, szavazással kezdünk, úgyhogy kérem mindenki érkezzen időben.